Mes chers collègues, bonjour. Venez prendre place, Monsieur Wim van de Kamp. Kérem, foglaljanak helyet, kedves kollégák. Van de Kamp urat is kérem, foglaljon helyet. Meg is kezdjük a mai ülésünket. Az elnök közleményei beszámolok a koordinátorok üléséről, megkapták a másolatokat, amennyiben ma délig 12.30-ig nincsen kifogásuk, panaszok ezzel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük az ott hozott döntéseket. Ezt követően pedig elkezdünk szavazni. Pillanatnyilag egyelőre szavazzunk egyszer, hogy egyáltalán határozott képesek vagyunk-e Mindenki jókedvű? Remélem jókedvű. Jó, szavazzanak arról, hogy jókedvűek-e. Kinek van jó kedve? Ma délelőtt. Jó, nekem jó kedvem van. Alors, ah, moi j'ai voté en plus, donc moi je ne vote pas parce que les verts sont au nombre. Nos. Egyel több szavazat volt. On va voir. Hát Megnézzük, hogy a bizottságnak jó kedve van-e, de vannak hárman, akiknek rossz kedvük van. Telicska eh, ról szavazunk, csak viccelődök. Még szerinti szavazással elkezdjük tehát a szavazást. Fentartható transport, az infrastruktúrák, illetve a verseny megőrzése. Zotoszki úr jelentésével kezdjük. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es módosító, ellene, elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 34-es módosító ellen mellette tartózkodás nem világos, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. 34-es módosító elutasítva. Folytatjuk. 7 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44B mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni akarják? Rendben, megnyitom a szavazást a 44B módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Bízzanak csak bennem. kicsit bíznak bennem, jó, köszönöm. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 43, 53-as mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. 54-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes módosító mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas módosító mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás. Tízes elfogadva. Tizenegyes mellette ellene. Vin van nekem úr magam, mit csinál? A magyarázkóra mindenkit megzavar. 11-es módosító mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. Mindjárt a végső szavazás következik, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 35 mellette, egy tartózkodás, három ellenszavazat. Gratulálok, Oszkowski úr, elfogadtuk a jelentését. Folytatjuk. A légiszállításban a versenyhelyzet megőrzése, megtartása, Markus Piper kolléga jelentéstevő. Kezdjük is. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilencvenhatos mellette elnézést, ez okafogyottá válik. kettes kompromisszum következik mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 102-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 102-es elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106-os mellette, 107-es mellette, 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva úgy gondolom. Ellenőrizni szeretnék? ellenőrizzük. A 107-esről megnyitom a szavazást. E, lezárom a szavazást. 107-es módosító, elutasítva. 108-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 109-es mellette, ellene tartózkodás. Nem vagyok biztos benne. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Nem volt világos, lezárom a szavazást. 109-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, négyes kompromisszum elfogadva, négyes A mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetvenes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 183-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 184-es módosító okafogyottá válik, és a 185-ös is. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 170-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 179-es okafogyottá válik. es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 186-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 191-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 239-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 240 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 241, 243, 242, ezekről együtt szavazunk. Ez okafogyottá válik. 244 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettő esről megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást, bízzanak bennem. folytatjuk, elutasítva. 245 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva Folytatjuk 246-os mellette ellenem, tartózkodás elfogadva. Kettő 248 2, 48, 49, utána 33-as mellette ellene, tartózkodás nem világos, ezt akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 33-as ekonról lezárom a szavazást. Elfogadva. Be kell tenni a kezüket. 3 prochain, 250, 251, 252. 250, 51, 52 ö, okafogyottá válik. a 253-as, illetve a 262 es összehozó mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, szavazunk, megnyitom a szavazást. Je ferme Lezárom a szavazást. 26 mellette szavazóval elfogadva. Folytatjuk a munkát. as következik mellette. 263. Várjanak. Az Elkon 36-ot elfogadtuk, tehát tényleg okafogyott, akkor 254-es jön. 254 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. A többi pedig okafogyott, vagyis következik a 265-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 82-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 285 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 289-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Három módosítás következik, 290, 291 és 292-es, ezek mind a három oka fogyottá vált, és így következik a 293 és 94, ezek azonosak, együtt szavazunk róluk mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadva. 295 az előzőt leellenőrizzük? Rendben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettőszázkilencvenöt mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 296, 297, 298-as okafogyottak, 15-ös módosítás most mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 299-es okafogyott, a következő, a 300-as szintén okafogyott. 301 301-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 84-es, szavazunk róla, tehát 84-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16-os. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodók nem világos, mert nem emelik fel a kezüket. Bíper úr. Most a 18-asról vagy a 17-esről szavaztunk? A 17-esről szavazunk. Akkor kezdjük előről. 17 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 19 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Ekon 1 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. Ekon 2 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ekon 3 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ekon 5 mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. 26-os, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 27-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ekon 6, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ekon 7 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ekon 8 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ekon 10 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 29-es módosítás, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 30-ast visszavonták, 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 37-es módosítás mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 41 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 51 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Ekon 9 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 42 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 21-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 52-est visszavonták, 53-as mellette. Ellene tartózkodók, nem világos. Meg lesz leellenőrizzük, megnyitom a szavazást az 53-asról. Lezárom a szavazást. Tényleg nem volt világos a helyzet, úgyhogy elutasítva. 55 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ekon 13 mellette, ellene tartózkodók elut elfogadva. 56-os okafogyott, 57-es következik. Mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hármas módosítás mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 60-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 72 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 73 75, 79, 81 és 87-es okafogyottak, és következik a 77-es mellette ellene, tartózkodók, nem világos, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 77. Elfogadva. 80-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 85 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 88-as következik. Vannak-e a két rész Ment szavazás ellen felszólalok. Akkor első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. És most következik a teljes javaslat, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. 28, 9 ellenében, két tartózkodással Markus Piper jelentését elfogadtuk. Alors maintenant ne partez pas tout de suite, monsieur. Akkor most ne menjen el mindenki, mert Win van de Kamp úr miatt most szavazunk a mandátumról. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. öt ellenében tartózkodás nélkül a mandátumot elfogadtuk. Most pedig következik a következő napi rendi pontunk. Visszatérünk a közlekedési csomagokra. Klónasszony, Rövodalon és Szelini urak, úr és hölgyek, kérem, hogy akit nem érdekel ez a téma, az most menjen ki.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 Kedves kollégák, akkor folytassuk a munkát. Egy teljesen más jellegű vitával, de nagyon fontos kérdésről van szó. Mobilitási csomag, ez az egyes mobilitási csomag. Összesen 2309 módosítás érkezett, ez pedig azt mutatja, hogy a mi szakbizottságunk őszintén érdeklődik a kérdés iránt. A jelentéstevő, illetve az árnyékjelentéstevők most nagyon kemény munka vár rájuk, hogy kompromisszumokat tudjanak kidolgozni minél hamarabb. Még a május 29-i szavazás előtt. Biztos, hogy nem lesz könnyű feladatuk, de szerintem közös intelligenciáról is tanúbizonságot tehetnek majd a kollégák, és biztos, hogy sikerrel fogják vinni ezt az ügyet. A mai naptól kezdve dolgozunk ezen, hogy meglegyenek a kompromisszumok mögött a stabil többségek. Most pedig meg is adom a szót a jelentéstevőnek, az Eurovinyetta témával kapcsolatban, ez egy híres, nevezetes irányelv, és aztán majd megnyitom a vitát, és a bizottság véleményét is szeretném majd kikérni, illetve a jelentéstevőnknek is a végén majd felkérem ismét arra, hogy lezárja az ügyet. Rövodálon asszony következik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ami a szavazást illeti, szerintem nem biztos, hogy május 29-e lesz, mert csak azért sem, mert akkor Strasbourgban vagyunk. Hát most úgy néz ki, hogy május 24 a szavazás. De akkor nem 29, ugye? Nem, 24, és akkor a plenárisra majd meglátjuk, hogy mikor kerül rá. Rendben. Akkor nézzük a helyzetet, kedves kollégek, kedves árnyékjelentéstevők. Több mint 2300 módosítás érkezett a jelentéssel kapcsolatban, óriási számról van szó összesen, de több mint 400 javaslat érkezett az én témámmal kapcsolatban. A tarifikációs rendszerek bevezetésének kérdésében. Nem akarok most minden javaslatot kifejteni, de azért elmondom, hogy szerintem melyek a legfontosabb orientációk, iránymutatások. Először is úgy látom, hogy a progresszív kivezetés mellett nagyon sokan érvelnek. Kezdem újra. Tehát látom, hogy nagyon sokan támogatják azt, hogy a vinyetta rendszerből szép lassan kilépjünk, és egy hosszú, tehát egy távolsági rendszert építsünk be, hogy az fizessen, aki használja az utakat. Természetesen a különböző parlamenti képviselők által javaslat, javasolt időpontok eltérnek egymástól 2024, 2022, illetve egy különbségtevésre irányuló javaslat is a könnyű, illetve a tehergépjárművek között. A az egész vinyetta rendszer, azonban mindenki szeretné kivizetni, tehát kivezetni. Tehát itt egy kiegyensúlyozott megoldásra van szükség. Én figyelembe vettem azt, hogy vannak olyan képviselők, akik szeretnék megőrizni ezt a rendszert a könnyű gépjárművek esetére, de én azt gondolom, hogy itt az irányelv hatája alá kellene őket vonni. Ami a szennyező fizet elvet illeti, nagyon sajnálom azt, hogy bizonyos parlamenti képviselők úgy gondolják, hogy ez önkéntes legyen, vagy moduláljuk a fizetési rendszereket a CO2 kibocsátás tekintetében. Nem szabad, hogy a bizottsági javaslatot gyengítsük, inkább erősíteni kellene azt és ilyen értelemben kell eljárnunk a közúti szállítás területén is, hiszen mindez nagyon nagy mértékben hatással lesz a klímaváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásainkra. Itt a szennyező fizet elvet kell követni, és figyelembe kell venni azokat az eredményeket is, amelyeket majd az MV szakbizottságban tapasztalhatunk. A fizetési kapuk vagy fizetőrendszerek esetében azt látjuk, hogy a legtöbb parlamenti képviselő azt kéri, hogy a modulációs rendszerben a gazdasági és szociális szempontokat vegyük figyelembe. Nagyon sok képviselő arra is utalt, hogy a hegyi területek problémáit vegyük figyelembe, illetve a periférikus államokban tapasztalható problémákra is figyeljünk oda. Természetesen figyelembe kell venni a koncesziós szerződésekre vonatkozó egyensúlyokat, de ugyanakkor ezeket azért azt gondolom, hogy az európai keretekbe be lehet építeni. Hogyha ezeket a rendszereket figyelemen kívül hagyjuk, akkor akár 10 vagy 20 évvel is lemaradhatunk. Köszönöm szépen, és most következik a vita. Rögtön meg is adom a szót Bár úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, amit már egy ideje végez. Két árnyék jelentéstevői ülésünk volt és beszéltünk a definíciókról, illetve kevésbé vitatott pontokról. Pozitív volt ez az egyeztetés, jó munkát eh, végeztünk, és tudjuk azt, hogy még eh, mindig vannak nehéz esetek, amelyek valószínűleg további vitákat váltanak majd ki, Ambíciózusak és bátrak vagyunk a tanácssal ellentétben. Ők ezt a témát nem viszik következetesen, és nem lehet tudni azt, hogy merre hajóznak úgymond az egyes tagországok. A tárgyalásokon nagyon fontos ezt szem előtt tartani, hát ezt megtartani a további tárgyalásokra is. Én javaslom, hogy tartsuk ambícióinkat, másrészt pedig azt gondolom, hogy még részletes megbeszéléseket kell folytatnunk az earmarkingról, amire most nem tért ki a jelentéstevő, illetve ami a dugódíjakat illeti, itt különböznek a vélemények. Nagyon fontos az, hogy a lakosság ezt elfogadja, ez egy nagyon fontos téma lesz. Az autósok egy kicsit most sok szó esik a benzinárakról, a személygépkocsi adókról, illetve egyéb ezt megfelelő érvekkel kell alátámasztani, és ezt egy megfelelő keretben tartani. A meglévő szerződések kockázata, illetve az ebben rejlő kockázatok még további vitákat tesznek szükségesé. Itt nagyon fontos a jogbiztonságot is kérni, arról, hogy a meglévő szerződéseket hogyan lehet kiigazítani, illetve ezeket a jövőben hogyan lehet hozzáigazítani a jogalkotáshoz. Biztos lesznek különböző vélemények, de azt gondolom, hogy ami a nagy elveket illeti, a fizető elve, az, hogy aki többet bocsát ki, többet kell, hogy fizessen. Ezek az elvek általánosan elismertek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van Dálen úr, parancsoljon öné a szó. Jó reggelt kívánok! Az általános ok, a szennyező fizet elve nem vitatott, de elnökasszony, én úgy gondolom, hogy az odáig vezető út nehéz lesz, és azt gondolom, hogy itt eh, lesznek majd még eh, hiányosságok, és fel kell, hogy tegyük a kérdést magunkban, hogy az Európai Unió miért kezdett el vitázni És azért, mert e, kevésbé súlyos járműveket is szerettek volna látni az utakon, ez azonban a környezetbarát használathoz vezet vissza. Ez volt a kezdet, de ha megnézzük azt, hogy mindez e, hova vezetett, És elképzelhető az, hogy ez egy európai adóparadicsomot hoz létre. Vannak azonban más kollégák, akik a saját szenvedélyeiket akarják úgymond kiélni, és vannak olyan kollégák, akik inkább a vasútra szeretnék áttenni a szállítást, és ezt és figyelembe kell venni. Azt gondolom, hogy ezután, emögött nagyon sok minden van. Elnök asszony, én csalódott voltam amiatt, hogy bizonyos frakciók pont a környezetbarát szállító eszközöknél hogyan gondolkodnak, különösen ami a közlekedési dugókra kivetendő díjakat illeti. Itt a buszokra gondolok főleg, és a motorkerékpárokra. Itt buszokról van szó, és nekik is megfelelő díjakat kell fizetniük, de ez nem a megfelelő név, megfelelő út, és elhangzott az is, hogy ez nem jó. Hát azt gondolom, hogy bizonyos frakciók számára ez egy törésvonal lehet. Megnézzük azt, hogy mi kell, hogy előtérbe kerüljön, főként a minőség, nagy a nyomás rajtunk, Hát én ezt a típusú megközelítést nem támogatom, és minőségi kezelés ennek a témának nagyon fontos. Május 24-én lesz majd szavazás. Ezt nem tudjuk támogatni, májusban lesznek tanulmánynapjaink Rotterdamban, nagyon fontos közlekedési projekteket fogunk megvizsgálni, beszélünk majd a kikötőkben dolgozókkal, hatóságokkal. Én azt szeretném kérni, hogy a szavazás legyen május 24-e eh, után, eh, mert az ECR-nek ezzel kapcsolatban problémái vannak. Elnök asszony, igen, már elindultunk egy úton, de ez nehéz, bizonyos eh, piros vonalakat már megemlítettem, de várom a kollégák véleményét. Köszönöm szépen, Fandálen úr. Hát, május 24-e nem tudjuk ezt áttenni, nekem is vannak más dolgaim. A cél az az, hogy ugyanezen napon fogadjuk el az első csomagot. különböző irányelvekre ugyanebben a csomagban, ugyanezen a napon szavazunk a szakbizottságban és a plenárison. Riké úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentést tevőnek ezt a kitűnő jelentést, a minőségi jelentést, nagyon gyorsan eh, dolgoztunk, az az irány, amit kijelöl, <clears throat> a jelentés az homogén, tehát ez azt jelenti, hogy a szennyező füzet elve a különböző ö, kategóriákra lebontva, a különböző úttípusokra, gépjárművekre lebontva, és ez fakultatív jellegű, de mindennek úgymond kereteken belül kell maradnia, tehát itt a koherenciával kapcsolatban van probléma. Tehát itt fontos, hogy egy homogén megközelítés alakuljon ki. Az earmarkinggal kapcsolatban van egy probléma, itt nehéz lesz a dolgunk a tanácsan Fontos, hogy akikre ez majd vonatkozik, ezt el is fogadják, illetve térjünk vissza az eddig tett erőfeszítésekhez, és az earmarking globális legyen. Lehet, hogy csak részleges eredményt fogunk tudni elérni, de ez egy mindig is nehéz téma. Tehát fontos, hogy ebben a témában megvédjük magunkat. Beszéltük a koncesziós szerződéseket, olvastam az újságokat, azt gondolom, hogy rosszul értelmezik mindazt, amire javaslatot teszünk. A jogbiztonság kérdése nagyon fontos, vannak irányelvek, amiket tiszteletben kell tartani, és fontos önmagunkkal és összhangban álljunk. Koncesziós szerződések, az infrastruktúra elavulására vonatkoznak, elávulására, tehát fontos, hogy a koncesziós szerződéseket igazítani kell a rendelkezés általános szabályaihoz. Szeretném volna definiálni azt, hogy ki hozhatja létre ezeket a szabályozásokat, hiszen ez fiskális, nemzeti típusú szabályozás lesz, tehát a tagországok beleegyezésére van szükség, de ha azt szeretnénk, hogy a, ez, a helyi közösségek ezt elfogadják, akkor meg kell nézni ezt, hogy milyenek a nemzeti szabályozások. Itt regionális vagy lokális szabályozások kerülnek majd előtérbe, tehát nagyon fontos, hogy a helyi közé, közösségek tudják ezt kialakítani. És van még zárójas megjegyzésem. Vannak történelmi jelentőségű gépjárművek, ezek örökség részét képezik, tehát ezeket külön kell kezelni. Összességében véve úgy érezzük, hogy hát a nagy többség osztani tudja ezeket az ambíciókat és ahogy Zsorzs mondta, a tanácsra folytatott vita nem lesz könnyű, és nagyon fontos, hogy tárgyási marzsunk legyen. Riké úr érzékeny a Sárdogoli repülőtér miatt, Kramer úr, önéje szó. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előadónak is köszönetet mondok, egyrészt a tervezetért és a jó együttműködésért. Ez így jó volt tényleg, mert meglehetősen bonyolult témáról van szó. Az a helyzet, hogy a szavak és a tettek óriási távolságra vannak egymástól itt Európában, és alig lehet ezt elképzelni, mekkora a különbség. Az user Pace principle tisztességes verseny, ugye a szennyező fizet, a használó fizet, stb. Mindenki egyetért, amikor ezt mondjuk. Amikor aztán konkrétan meg kéne oldani ezt, végre kéne hajtani, hogy azt mondjuk tisztességtelen verseny alakul ki, akkor mindenki feladja. És itt azt gondolom, hogy ezzel önkritikusan kell foglalkoznunk, és ha már milyenek vagyunk, akkor nem csodálkozhatunk, hogy a tanács más nem viselkedik másképp nem azzal kezdődött, hogy útdíj volt. Az útdíj az a síneken kezdődött évtizedekkel ezelőtt. Kötelező módon létrehozták ezt Európában. Minden egyes vasútra, minden egyes mozdonyra, minden egyes szakaszra kivétel nélkül bevezették ezt. És most nem arról van szó, hogy a sínhez kötött közlekedés az ártana közlekedésnek összehasonlítva a buszhal, tehát a vonat az egészségesebb dolog, és mégiscsak ismerjük ezt, mert én elmondtam, hogy néhány, tehát a sínekre kivetették ezt, és hogyha a, hogy zöldként nem tudok azzal együtt élni, hogy a közút ennyire környezetkárosító, és közben pedig nem vetjük ki. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy nagyon kedvező körülmények közé hol helyezzük a környezetre ártalmas közlekedést, és büntetjük a környezetre hasznos közlekedést, vagy nem, kevésbé ártalmas közlekedést. És ha ezt nem változtatjuk meg, a klímaváltozást sose fogjuk tudni leállítani, egyszerűen azért van ez, mert eh, a CO2 kibocsátásban 40%-kal felelős, és a városokban 70%-kal a közlekedés. Gyakorlatilag a csak a mobilitás megváltoztatásával tudjuk a behajtási tilalmakat megszüntetni majd a városokba, vagy ezt megoldani, hogy ez ne legyen. Helyes irányba kell elindulni. Nem kell újra kitalálni a kereket egyébként. Svájc már bizonyítja évek óta, hogy hogyan működik ez. Ott arról van szó, hogy van egy teherautó, útdíj, használati díj, ezt azért vezették be, hogy a Guthard, Guthard alagutat finanszírozzák ez a leghosszabb pillanatilag, és ez vonatkozik mindenre. Három és fél tonnától minden teherautónak ezt fizetnie kell. Egyszer arról van szó, nem csapakolnak át nagy teherautóról kis teherautóra, vagy autópályáról közútra, mert mindenhol kifizettetik. Ezt be kell vezetni. Nem mondhatjuk, hogy eh, egyszerűen hát a svájciak elég intelligensek, mi pedig túl hülyék vagyunk ahhoz, hogy csináljuk, ami helyes. Ebbe az irányba kell elindulni, tehát Svájc, köszönöm szépen. Ők csak azért lehetnek ennyire európaiak, mert nem tagja az Európai Uniónak. Erre van szükség tehát, és megmondom részletem, miről van szó. Tehát egyébként pedig van egy maximált ár, a környezeti hát ez nem tartalmaz, de hát a minimális az lenne, hogy legalább a környezeti károkat fedezzük az út használati díjjal. És 1600 e-, euró plusz fizetünk az adófizető pénzéből. 40 éve nincs autóm, már 100 ezer eurót fizettem ki az autó tulajdonosoknak, hogy olcsóbban menjenek. Hát ez nagyon szívesen fizetek neked, vagy rád, de ha kevesebbet mész autóval, az se baj. De ez nem tisztességes verseny, így a második pont a társfinanszírozás. A szakbizottsággal régebben egyszer jártunk Spanyolországban, és elmentünk busszal, ugye egy gyönyörű autópályán, európai pénzekből finanszírozták, magas társfinanszírozással. Eh, nagy, hát mire számítottak, hogy hogy nagy lesz a forgalom, és akkor egy fél óránként megjelent egy terrautó, és mi a közúton pedig mentek egymást érve a terrautók. Miért? Mert a közúton nem kell fizetni, az autópályán pedig kell fizetni autóhasználati díjat. Tehát milliárdokat költünk, ez egy őrültség, és olyan, költök, olyan körülményeket teremtünk, hogy nem használják. Tehát magánember így nem költi el a pénzét. Minden esetre mi mégis megcsináljuk ezt Európában. Azt mondjuk, igenis a az úthasználati díjnak mindenhol, mindenhol fizetni kell ilyen díjat, és európai pénzeket csak akkor szabad elkölteni ilyenekre, hogyha tényleg úthasználati díjat szednek be. És nem lehet az, hogy azt a pénzt, amit úthasználati díjból beszedünk, adott esetben finanszírozunk egyes országokban utakat, ahol nem vetik ki az úthasználati díjat. Tehát ez nem tisztességes így. Vagyis el kell, hogy mondjam, kell egy kötelező utazásználati díj, egész Európában vonatkozik ez ugyanúgy, mint a sinekre. Van egy minimális összeg, és nézzük meg a balti államokat, például ott nagyon magas a teherszállítás díja, más országokban a személyközlekedés díja magas, le kell egy minimális határ, akkor nem merül fel az a probléma, mint az Alpoknál, és az egész hálózatot így kell kialakítani. Akkor el fogunk jutni oda, hogy a mobilitást biztosítani tudjuk, és egyben védjük is a klímát. Thank you, dear chair. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Mindenek előtt köszönjük szépen Krisztinnek és a szuper csapatának Tudom, hogy már nagy munkát végeztek, óriási mennyiségű módosító érkezett. Úgy gondolom, hogy jó együttműködés útján tényleg megoldást fogunk tudni találni, hogy ne a problémákra koncentráljunk, hanem a megoldásokra, és mindig egyszerűbb ugye először a problémákhoz közelíteni, és nem a megoldásokra, és nem is törekedni megoldásokra, akkor persze nem megy. Azt gondolom az alapvető gondolat a szennyező a felhasználó fizet, ez világos számunkra, mindenki számára, de vannak témák, például a közösségi közlekedés, ugye hogyan tudjuk azt támogatni, hogy az fejlődjön, hogyan tudjuk ezt jobban tenni, mint napjainkban, hogyan Látjuk a vidéki térségeket, ez más, mint a városi, a nagyvárosi térségek, ahol sokkal több ember él, mondjuk vidéken kevesebb ember közlekedik, vagy a szállított mennyiség sem mindegy áruk esetében. Azt hiszem nem mindegy, hogyan közelítünk, és a tagállamokra kell bízni, hogy hogyan tudnak egy rugalmas megoldást találni a különböző típusú területekre és a különböző típusú tagállamokra nézve. Úgy vélem, hogyha rugalmas, intelligens, nyitott rendszert tudunk kialakítani, és akkor a big data-t is fel tudjuk használni majd, és jobb megoldásokat találunk majd, ami jobban működik a tagállamok szempontjai szerint, mint hogyha mondjuk van, azt mondjuk, hogy egyetlen megoldás lesz, amelyiket mindenkire nézve alkalmazni kell hogyha kivételeket alkalmazunk bizonyos esetekben, akkor ezt alaposan végig kell gondolni, észszerűen kell végig gondolni, és amit szokás szerint teszünk, hogy egymással harcolunk, ugye a vasút, a busz, a személyi kocsi, a motorok, stb. Ehelyett szerintem sokkal inkább azt kéne szem előtt tartani, hogy a multimodalitás működik a leg, hogyan működik a legjobban, hogyan tudjuk a multimodalitást, mint gondolatot a legjobban támogatni, és ami a közösségi közlekedést illeti, itt ezt előtérbe kell helyezni, de hogyan tudjuk a lehető legjobb megoldást megtalálni ezekben az esetekben, hogy a kapcsolódásokat, tehát sok autó közlekedik egyetlen személlyel egy irányba, ezt tudjuk, de nem támogatjuk azt a gondolatot, hogyan tudjuk ezt megváltoztatni és átcsoportosítani a közösségi közlekedés javára. Ami aggaszt némileg az az, hogyan tudjuk összekapcsolni az adórendszereket, amiket már használunk a tagállamok szintjén, a közlekedésre nézve hogyan tudjuk intelligensen ezeket egymással kapcsolni, és az euromatrica gondolatát itt támogatni ezzel. Mert egy kicsit aggódok amiatt, hogy a tagállamokkal itt összeütközésekre kerül sor a már meglévő rendszerek, adózási rendszerek eh, kapcsán, amelyek már léteznek a közlekedésen belül. Az üzeneteket tekintve több mint 2000 módosító alapján azt tudom mondani, hogy e, úgy tűnik, hogy a tél meglepte egész Európát, és amit hallottam az árnyék előadói üléseken, és hogyha az euromatricát pénzét veszük, hogyan tudja közlekedés biztonságát javítani, stb vagy hogyan tudunk biztonságos parkolást garantálni, ehhez biztonságos parkolókra van szükség természetesen. Ez egy fontos feladatunk lenne, úgy gondolom, hogy ez mindig rendelkezésre álljon az év egész időszakában a legkülönbözőbb időjárási feltételek mellett is. Ez egy fontos felvetés. Úgy gondolom, mindenképpen a gondolkodásmódunkat kell először megváltoztatni egyébként itt a szakbizottságban is illetőleg az Euromatrica tímen belül is, és ha mindenki csak arra törekszik, hogy a saját gondolatát támogassa, akkor nagyon nehéz lesz Krisztinnek és Körszinnek e megoldást találni közösen. De ha nyitottan közelítünk, ha úgy gondoljuk, hogy van egy közös nagy célunk, akkor jó együttműködés alapján megoldásokat fogunk tudni találni. Úgy gondolom, hogy Jens Nilsson kedvéért svédül fogok beszélni. Harcolnunk kell, és mindent el kell követnünk, amire képesek vagyunk. Most kell harcolnunk, hogy világbajnokok legyünk, ami az euromatricát illeti. és persze sok szeretettel is kell harcolnunk. Köszönöm szépen, és örülök annak, hogy Jensenszen úrnak is üzent. Ájútó asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Nagyon jó munkát végzett. Főként arra gondolok, hogy a mérföldköveket, vagy hát a legfontosabb pontokat, amikhez azért bátorság is kellett, megőrizte. Úgyhogy minden bizonyal támogatom őt, mind a bizottság eredeti javaslatával kapcsolatban, mind pedig a jelentéstevő munkájával kapcsolatban a különböző fizetési rendszerek jelenleg ugye időfüggőek, és erről szeretnénk távolságfüggőségre átállni. Ez az egyik legfontosabb javaslat. Itt két alapvető gondolatra utalnék. Egyrészt nagyon fontos az, hogy az infrastruktúrális külső költségek, illetve a dugóhoz csatlakozó, vagy az ehhez kapcsolatos költségeket a közlekedésben fizettessük meg. Ez egy nagyon fontos kérdés számomra, mert ezen keresztül tudjuk majd az infrastruktúrát fejleszteni, mert bizonyos tagállamok bizonyos területein tényleg nagyon nehéz a helyzet. Egy másik fontos ilyen alapkő pedig az átláthatóság, mind a beruházások tekintetében, az átláthatóságot biztosítani kell a felhasználók számára is, a biztonság, a, tehát az út, út, közúti biztonság és a környezet, illetve egészségre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos kérdésekben is tájékoztatni kell az embereket, hogy lássák azonnal a felhasználók, hogy milyen pozitív hatásai lesznek ennek az irányelvnek. Ezen kívül pedig a tagállamok jelentési kötelezettségei vonatkoztatva is ezt az átláthatóságot szeretnénk biztosítani. Más közlekedési módokra is gondolnunk kell. A másodlagos úthálózatra való kiterjesztését viszont nem igazán támogatjuk. Ezt azért végig kellene gondolni, hogy ennek milyen gazdasági hatása lenne, Főként a kis és középvállalkozásokra, közlekedési cégekre gondolok, hogyha kiterjesztjük a fizetési rendszert a másodlagos úthálózatra is, tehát az országutakra. Ami pedig a parkolókat illeti, nagyon fontos az, hogy ezeket fejlesszük, hogy ezek biztonságossá váljanak, és megfelelő szociális feltételeket tudjanak biztosítani, például a sofőröknek is. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy gazdasági értelemben is támogatnunk kell mindezt, mert nem lehet, hogy gyönyörű ö, parkolókat hozunk létre, de aztán ezek olyan drágák lesznek, hogy soha senki nem fogja őket választani, főként a kisebb logisztikai cégek közül. És végül pedig, ahogyan már elmondtam, az earmarkingot is támogatjuk. Ez az átláthatóság a kompromisszumok tekintetében is projektet, ezt teljes mértékben támogatjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm! Most pedig más képviselők következnek. Kor úr az első. Ja, vielen Dank. Liebe Christine, besten Dank auch. Köszönöm szépen, kedves Krisztina, köszönjük szépen a te munkádat is. Négy pontra szeretnék összpontosítani. Először is a közlekedési dugók által um, kivetett, miatt kivetett uh, díj, úgy gondolom, hogy a újonnan kivetendő ehm, díj kettős teher lenne, ebből az irányába ki kell kerülnie ezeknek a díjaknak, tehát meg kell ragadnunk az eszét arra, hogy ezt töröljük. Senki nem áll szívesen a dugóban, és aki dugóban áll már, így is figyel, idővel, energiával, pénzt kell fizetni a benzint, és az idegei is ezt megsínlik. az út, úti infrastruktúrák eh, jobb használatát erősíti, mindez és a mobilitást. A harmadik, a szakaszokhoz kötött díjak, ezek az egyetlen fair módon kivetett díjak, az időre kivetett díjak nem alkalmasak arra, hogy az infrastruktúrális költségeket tisztességes módon kialakítsák. Az időhöz kötött díjrendszereknek korábban ki kell futniuk, mint ahogy ezt a bizottság javasolta. Én nem vagyok a kivételek nagy híve, de vannak olyan kivételek, amelyeknek van értelme. Nagyon fontos a tagországoknak lehetőséget adni arra, hogy bizonyos személygépkocsokat mindebből kivegyenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kórúr, Wim van de Kampul. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Um, Köszönöm szépen. Hát um, itt nagyon örülünk annak, hogy ennyire világos megközelítést alkalmazott a jelentéstevő, és szerintem támogatnunk kell őt. Zöldé kell tenni a közlekedési szektort. Kramer úrral is egyetértek. Valóban itt az ideje annak, hogy az Európai Unió is tegyen valamit. Fontos az, hogy jó döntéseket hozzunk mindig mindenhol. A vidéki területeken, vagy mondjuk a francia vidéken két kisváros vagy kisfalu közötti a közlekedésre gondolok, nem ez a mi célterületünk. Krisztin is egyetért azzal, hogy ugye vannak emberek, akik városokban élnek, és persze, hogy sokkal jobb a helyzet a busz közlekedés tekintetében. Ugyanakkor, hogyha állandóan csak megfizettetjük az emberekkel mindennek a költségét, például vidéken is bevezetjük az útdíjakat, akkor az emberek egyre inkább elidegenednek tőlünk. Nézzük például Strasbourgot. Elképzelhető az a helyzet, hogy bevezetjük a nagy autópályákon a fizetést, és aztán majd ezért az emberek átmennek a másodlagos utakra, de ezt semmiképpen sem támogatja a néppárt. Aztán sokan beszéltek már a dugódíjról is. Nos, hogyha ezt ki ö, számoljuk, akár CO2 kibocsátás tekintetében, akár távolság arányosan, én azt gondolom, hogy nem lehet azt elvárni az emberektől, hogy ülne, üljenek a dugóba, és még ráadásul fizessenek is érte. Ik ben tegen oormerken. Uh, oormerken is begroting. Nekem nem tetszik az earmarking, úgyhogy ebben nem értek egyet Kochal. Alapvetően ez egy veszélyes megoldás. Nézzük például a menekülteket, vagy eh, mondjuk egy olyan helyzetet, amikor valamilyen katasztrófa történt, és mondjuk tönkre mennek az utak is, hát azt ugye ebből a az összegből is fedezni lehet. Természetesen tudom, hogy önt nagyon érdeklik ezek a témák, de Van Dalen úr nagyon világosan kifejtette itt a véleményét, és én azt hiszem, hogy a tanács részéről is egy 20 éves időtartamban gondolkodunk, nem tudom, hogy ennek van-e értelme. Remélem, hogy Rövodálon asszony egy rövidebb időszakot tud majd a parlamenti javaslatban megfogalmazni. Van Dálen úr, nagyon nagyra becsülöm önt, de ezzel együtt azt gondolom, hogy mondjuk dat u op 24 mei de stemming ő nagyon veszélyes javaslatokkal állt elő. Remélem, hogy tényleg komolyságunkat meg tudjuk majd őrizni, és nagyon sokat kell beszélni, tehát hogy ne csak ebben a buborékban önmagunkat gerjesszük tovább, hiszen fontos lenne az, hogy a társadalomhoz is kapcsolódjunk. Köszönöm szépen, Van de Kamp úr, szerintem, hogyha önnek most lesz az esküvője, és minket nem hívnak meg, 24-én azért próbáljon meg mégiscsak eljönni a szavazásra. Peter Lundgren következik. Köszönöm szépen. Valóban fontos az, hogy a történelmi, tehát hogy az old-timer autók tekintetében is legyen egy ilyen reform. Nekem egy 82-es volvo van, ami egyáltalán nem rozsdás még. Úgyhogy ökó szempontból is szerintem csodálatos ez a jármű. Sőt, én azt gondolom, hogy sokkal kevésbé szennyez ez a kocsi, mint más autók. Úgyhogy tényleg nagyon fontos a kultúra is, a kultúra megőrzése, ezt meg kell őriznünk a jövőre is. És engem inkább az érdekelne, hogy mit lehetne tenni az infrastruktúrák legjobb kihasználtsága érdekében, hiszen az Európai Uniónak ezen a területen semmiféle kompetenciája nincs. Nálunk óriásiak a távolságok, és különböző erdészetekhez vagy erdős területekhez eljutni nehéz, mert sajnos nem történtek meg a kellő beruházások. A vasúti közlekedésbe. Éppen ezért nagyon sokszor az egyetlen alternatíva valóban az autózás marad. Szerintem a legjobb öko beruházás egyébként egy olyan autóba való befektetés, amelyel hosszú távon lehet közlekedni. És fontos lenne az is, hogy a nagy tehergépjárműek számát csökkentsük. Így tudunk eljárni a környezet védelmének érdekében. Nem új szabályok és új útdíjak bevezetésére van itt szükség. Gondoljuk csak végig. hogy jelenleg már milyen sokat fizetünk a benzinért. Ez is egy burkolt adó, és én azt gondolom, hogy Svédországban szerintem a legjobb beruházás az autóbuszos közlekedésbe való befektetés volt. 60 személy tud beülni egy autóbuszba. Úgy nagyjából. de ezek az autóbuszok néha üresen is utaznak. Ebben az esetben viszont sokkal jobb az, hogyha egy autóval közlekedünk inkább, de legalább annak a, az ülőhelyei ki vannak töltve. Tehát most újabb adókat és, és údiakat akarunk bevezetni, ez nekem nem tetszik. Köszönöm szépen, Lungren úr! én szeretnék hozzászólni utolsóként, és aztán Krámer úrnak is adok még egy percet. Miért is vitázunk ma erről az Eurovinyetta kérdéséről? Az igazi kérdés a következőképpen ragadható meg. Most változnak a dolgok a világban. Változik a világ. Miért? Azért változik, mert megjelent a világban a környezetszennyezés. Ez a 21. század betegsége, amikor 500 ezeren halnak meg túl korán Európában a környezetszennyezés miatt, akkor mit akarunk, mi, mire várunk még? Újabb autókat és kamionokat? Vagy pedig ne felejtsük el azt sem, hogy a legtöbb autóban általában egy ember ül. Lungrin úr, amikor ön azt mondja, és ezzel nem, nem értek ezzel a, nem értek egyet azzal, amit ön mondott, mi azt mondjuk, hogy a kamionok szintén feltehetők a vasútra. Mert így igenis, és tudunk harcolni a környezetszennyezés ellen. Tehát önöket segítenünk kell ebben is, ahogyan a modális vagy logisztikai váltásokra felkészítünk más országokat is. Nagyon fontos a logikaváltás, vagy a paradigmaváltás. Ezt nem csak önöknek mondom, de itt nem csak magunkért dolgozunk, hanem a jövő generációiért is, és az a világ, amit most próbálunk előkészíteni, az egyszerűen borzalmas. Amikor szép idő van, akkor nem mehetnek majd ki az emberek, az idősek vagy a, a gyerekek, mert túl nagy a környezetszennyezés, vagy a várandós asszonyok maradjanak otthon. Hát milyen világ lenne ez? Tehát én azt gondolom, hogy egy ökorendszerű adózás lehetőségeket jelent arra vonatkozólag, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni az életünket. Igen, tudom, hogy ez nehéz. És az igazi kérdés az inkább olyan formában kell, hogy megjelenjen, hogy állítsuk meg ezt a jelenlegi rendszert, és fizessen a szennyező. A második legfontosabb dolog számomra pedig az, hogy hogyan kívánjuk felhasználni az ebből befolyó összegeket. Itt voltak a svájci kollégák, és ők azt mondták, hogy nagyon jól működik az egész közlekedési rendszerük, a szállítmányozásukat tekintve. Ők is nagyon sokat fektettek be a vasútba, és rengeteg munkahelyet is tudtak így teremteni. Ők nem 10 vagy 20 százalékokban gondolnak, hanem azt mondják, hogy két-három, kétharmada a bevételeknek az alternatív módozatokba kell, hogy beáramoljon, és így látjuk azt, hogy ez működik gazdaságilag és munkahelyteremtés szempontjából is, és ráadásul a versenyképességüket is növelték így. Tehát igaziból ez egy nyertes-nyertes szituáció, és szerintem ebben kellene gondolkodnunk nekünk is. Azzal szeretném befejezni, hogy az Eurovinyatta nem szabad, hogy egy, egyfajta ilyen nehézségként éljük ezt meg, ez egy lehetőség. Mert a, a, az adózás nem azokra való mutogatás, hogy kik szennyeznek. Nem, itt nem erről van szó. Ez egy lehetőség arra vonatkozólag, hogy átalakítsuk az egész mobilitási rendszert a 21. század kihívásainak megfelelően. Krámer úr. Vin van de Kam úr először, és aztán ön. Ne haragudjon, ez egy ügyrendi kérdés. Tessék! Nos, egy gyors kérdés. Egyet értek, hogy szót kap, de hogyha másodszor is beszédet akar tartani, akkor tiltakozom. És ezt szeretném, hogy feljegyezzék. Kramer úr a kérdésére vagyok kíváncsi. das ein... Tulajdonképpen miért tilos beszélni? Mióta van betiltva? Kramer úr parancsolja. Csak azt szerettem volna a vidéki térségekről. Tehát ott alacsonyak a bérek, a... de hogyha beveszik az úthasználati díjat, az nem lehet drágább mert vidéki térségekben másképp van szó. Szóval a második pont 24-én, ha megvan a dátum, hogyha mi ketten összeházasodunk, Péter van Dálen talán akkor többséghez jut, akkor azt világosra tudjuk tenni. Merci beaucoup. Maintenant, je regarde la commission avec euh, l'ensemble des débats qui ont été soulevés. Nézzük akkor most ö, euh, a bizottságot. Werner asszony. Elizabeth Werner asszony. Jó napot kívánok! A Digi Move nevében. Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Igen, csak elégedettek vagyunk a jelentéssel és a vitával, amelyről indultak. Delon asszony világosan támogatta az Európai Bizottság javaslatát, erősíteni kívánja a felhasználó és szennyező fizet elvet. Örülünk, hogy a téma iránt a TRAN és a Környezetvédelmi és a Gazdasági Szakbizottság is egyaránt igencsak érdeklődik, vonatkozik ez az adóügyi bizottságra is, ami pedig az útdíjakat illeti az előadó a hatályt tekintve tesz javaslatokat, tehát a másodrendű útvonalakra és a motorkerékpárokra vonatkozóan is ezt jónak tartjuk a bizottságnál. Ez erősíteni a koherens UDI használatot és a fizetéseket, és a tagállamokra bízza a lehetőséget, hogyha ezt megtegyék, amennyiben a saját körülményekre nézve ezt helyesnek tartják. Azokat a módosítókat is üdvözöljük, amelyek a diszkriminációmentes alkalmazást teszik lehetővé a különböző jármű kategóriák számára. Mindenek előtt, ami a könnyű és nehéz tehergép, tehergépjárműveket illeti, a nulla kibocsátású járművek felmentéséről is beszélhetünk, ugyanis ez erősítené a felhasználásukat az utakon. Ami pedig az, azt illeti, hogy hogyan használják az úthasználati díjakat, matricákat, mi szeretnénk az időben meghatározott díjaktól letérni a felhasználás iránya, felhasználás alapján történő díjszabás irányába. Úgy gondoljuk, hogy itt a határidőket kell megvizsgálni, mikor lehet ezt bevezetni, mert itt reálisnak kell lenni. Egyébként pedig a külső költségek bevonását, az a dugódíjak bevezetését is támogatjuk úgy halljuk azt, hogy a külső díjakat kötelezően kell figyelembe venni az úthasználati díjakban. Ez a módosítás nyilvánvalóan közelebb kell hozna bennünket a szennyező fizetelmének érvényesüléséhez, ez helyes irányba mutat, tehát azonban a valóságnak a reális mm, megközelítését tartjuk fontosnak, realisztikusnak kell maradnunk. Egyébként pedig a bevételek visszaforgatását a közlekedési ágazatban szintén helyesnek tartjuk. Azt gondoljuk, hogy a multimodális közlekedést kell támogatni, a biztonságot kell támogatni, de például a meglévő utak fenntartására is fordíthatjuk ezt a pénzt. Úgy gondoljuk, hogy a javaslatunk a vonatkozott arra is, hogy célhoz kössük a felhasználást, ebben már korábban élen jártunk. Egyébként pedig úgy gondoljuk, jobban elfogadottá tehetjük ezt a, a nyilvánosság előtt, hogyha világosá tesszük, mire használják ezeket a pénzeket. Végül pedig a fizetős útvonalak mentén a biztonságos parkolás témája, ez rendkívül fontos. Azt gondoljuk, ez elfogadottabbá tenni az úthasználói díjakat, de mindenképpen javítana a az itt dolgozók körülményeit is, vagyis a vezetők körülményeit is. Azt gondoljuk, hogy itt számos kapcsolatot lehet kialakítani, és érdemes megvitatni ezeket a témákat részletekben menően is. Egyébként pedig vannak módosítók, ahol igencsak óvatosan közelítenénk mindenek előtt, ami az utasztálati díj rendszerének alapvető megváltoztatását illeti. Azt tanácsoltuk, hogy egy 5%-os változás legyen az előző évhez képest. Ez, ez egy maximum lenne, azt gondoljuk, hogy ezért ez elég komoly összeg a felhasználók számára és nagyobb rugalmasság mellett ez számos lehetőséget kínál. Úgy gondoljuk, hogy a 15%-os emelés, amit az előadó javasolt, minden bizonyal egy olyan maximumot jelent, ami már magasabb a 10%-os módosítást jelenti, amit az engedélyek, a licenzek kiadásánál látunk. Azt gondoljuk, hogy ennél magasabb emelés túl magas lenne azt gondoljuk, hogy hosszú távú szerződéseket kell kötni, és a nem szabad lehetővé tenni, hogy a magánépítetők vagy a magánüzemeltetők túl magas díjakat vessenek ki. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja azt, hogy ápokat alkalmazzanak, de itt is óvatosnak kell lenni ezzel kapcsolatban. Mit jelent a tényleges változtatás az úthasználati díj rendszerében? Úgy gondoljuk, hogy rugalmasabbnak kell lenni, de a márkap mindenképpen azt is jelenti, hogy magasabb díjakat szednének, ezt viszont legitimé kell tenni, és alapvető kalkulációs bázis kell biztosítani. Egyébként a szociális és a területi kohézió, mint cél is fontos számunkra. Azt gondoljuk, hogy diszkontot lehet biztosítani a az ingázók számára, tehát egy alacsonyabb díjat, de ezt csak nagy agglomerációk esetében támogatjuk, és úgy gondoljuk, hogy ez kontraproduktív, és gerjeszti is majd a dugókat, hogyha ezt így alkalmazzuk, és hogyha a, könnyítjük a terheket, akkor ez nem csak az agglomerációra, hanem távoli díjakra is vonatkozna. Mindenképpen érdemes figyelembe venni a közúthoz képest az alternatívákat. A balesetekről is beszélnünk kell, azt gondoljuk, hogy a az úthasználati díj ezt nem tudja figyelembe venni, nem érdemes ezt internalizálni, ezt inkább az adókban vagy a biztosításokban kellene figyelembe venni. Egyébként pedig a fizetős utak eleve a legbiztonságosabb közé tartoznak, egyébként a vezetők pedig nagyon különböző történetet nyújtanak, a balesetek esetében nagyon nehéz ezt díjként kiszabni egyenként de érdemes megvizsgálni a részletekbe menően a lehetőségeket, amiket itt felkínálnak. Köszönöm szépen, és most újra megadom a szót a jelentéstevő asszonynak. Rövodelon asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm az árnyék jelentéstevőknek és a bizottságnak is a munkáját. És valóban igazuk van, Zsorzs, Dominik és Ájútó asszonyhoz csatlakozva azt szeretném mondani, hogy tényleg itt az Kingról nem volt szó a bevételek tekintetében. Talán azért is mondom ezt most el, mert talán erről érdemes lenne a szárnyékjelentéstevői találkozónkon is beszélni. Ez tényleg nagyon fontos, úgyhogy szerintem meg lesz az a kompromisszum, ami erre vonatkozik, és ami tényleg nagyon fontos, mert ezen keresztül lehet az egész rendszert elfogadhatóvá tenni. Nagyon jó, hogy önök beszéltek erről, én nem tettem ezt meg a bevezetőmben, és a következő a árnyékjelentéstevői találkozónkon mindenképpen dolgozunk majd ezen a kérdésen is, mert ez tényleg elengedhetetlenül fontos. Szerettem volna a koncesziós szerződések tekintetében is elmondani, hogy ahogyan Dominik Riké is szólt erről, ez az a leghelyesebb megközelítés, mert ezek egyelőre nem veszik figyelembe a mm, szennyező fizet elve és azt gondolom, hogy ez az, amiben változtatni kell. Hiszen ismerjük a különböző jogi szabályokat, de hát itt egy alapelvről van szó, amely ugye most már euró redovansznak fogjuk, tehát euró bevételnek fogjuk ezt hívni, és nem euróvinyettának. Nagyon fontos tehát az, hogy május 24-én megszavazzuk ezt a csomagot, hiszen már egy éve megérkezett az egyes mobilitási csomag a bizottság részéről, és régóta vártuk is ezt, és azt gondolom, hogy az összes árnyékjelentés tevő is készen áll arra, hogy minél jobban dolgozzunk, és tényleg egy jó alapokon, alapokra helyezett szöveggel álljunk elő jú, május 24 ig Természetesen az ilyen szakbizottsági üléseken mindenképpen hozzászólhat bárki, és én nem is félek attól, hogy nem lesznek elegen a szavazáskor. Nos, volt itt még egy vitás kérdés a másodlagos utakkal kapcsolatban, amelyeket javasoltuk, hogy vegyük bele a hatáskörbe. Itt nem arról van szó, hogy minden másodlagos utat szeretnénk bevenni a rendszerbe. A tagállamoknak vagy a helyi hatóságoknak kell ezt eldöntenie, hogy melyek azok az útszakaszok, amelyek tényleg pertinensek, hogy hatáskör alá tartozzanak. Itt nem az egyik faluból a másik faluba vezetett, vagy vezető kis utakon kell ezt megtenni, hanem tényleg azokon, ahol nagy a forgalom. És ezért, hogy mind a két rendszer megvalósuljon. Nem jelenti ez azt, hogy egy más, minden másodlagos útszakaszon ez így lesz. Nem erről van szó, abszolút nem erről van szó, és ennek tudatában kell eljárnunk hanem helyette inkább a tömegközlekedésre, a buszos közlekedésre kell koncentrálnunk, de természetesen itt is az van, hogy nem akarunk kivételrendszert kialakítani, figyelembe kell venni azt, hogy ki hová utazik, és ki az, aki jobban szennyez, tehát ugye itt sokszor a buszok azok, amelyeket arra tudják használni, hogy olyan helyekre is eljussunk, ahol nincsen vasúti összekötetés. Az lenne tehát a cél, hogy megmaradjon az ütemtervünk, és a lehető legjobban, legstabilabb kompromisszumokban tudjunk gondolkodni, és még egyszer köszönöm mindenkinek, a kötele, mindenkinek az elkötelezettségét. Valóban, akkor Május 24-én fogunk szavazni 9 órakor. Allez, nous continuons. Folytassuk. Et nous continuons sur le texte sur la taxation de véhicules. Je vais donner la parole à Madame Clown, suivie par les rapports. Clown asszony következik. És mindazok, akik hozzá akarnak szólni, ő utána fognak következni, és aztán majd az Európai Bizottságnak is megadom a szót. Köszönöm. Klún asszony. Köszönöm szépen. Ez az anyag szorosan összefügg az előző, az UDI használattal kapcsolatos anyaggal. Hogyan uh, vetjük ki az UDI-akat, stb. az adóztatást hogyan érinti ez, stb. stb. Tehát a két dolog szorosan összefügg egymással, és uh, a tagállamok számára megkönnyíteni kívánjuk az adózás használatát. Ez a célja a bizottság javaslatának, és eredetileg ezt az, az Euromatrica irányelv tartalmazta, hogy hogyan lépjünk tovább. Teljes mértékben támogatom azt, hogy csökkentsük az adóztatást egy öt éves időszakon belül Eh, az egyszerűsítés és a cél, illetőleg a rugalmasabbá tétel, és eh, mert azt kell látni, hogy a tagállamokban itt azért komoly administratív terhelést is jelent ez a fajta kérdés, ezért a minimális díjat csökkenteni szeretnénk egy öt eh, lépcsős eljárás keretében azt gondolom, hogy támogatom alapvetően eh, a távolság alapú díjszabást, és nem az idő alapú díjszabást helyezném előtérben. Ezt eh, tartjuk szem előtt, eh, az adóztatás egyébként pedig tagállami hatáskörbe tartozik. Ezt a két dolgot kell alapvetően figyelembe venni és a tagállamoknak rugalmasságot kell biztosítani hogyha úgy gondolnak, hogy bevezetik a távolság alapú úthasználati díjat. Tagállami témáról van tehát szó, és éppen ezért nagyobb rugalmasságot kell kínálni. 41 módosító érkezett, egy sor témát vetettek fel a módosítók egyébként. Mindenek előtt a nagyobb rugalmasság került előtérbe, és hát az adóztatás, mint mondtam, egy tagállami hatáskör. Úgy gondolom, hogy vannak kérdések, amelyek nem tartoznak az irányelv hatája elő, de az árnyék előadókkal majd ezt megvitatjuk még, hogy hogyan vélekedünk. Áprilisban lesznek ülések, minden esetre azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos feladatunk, hogy ezt a fajta rugalmasságot alátámasztjuk, amiről eddig is beszéltem az adóztatása, hogyha ezt bonyolultá tesszük, akkor komoly adminisztratív terhet jelent egyébként a mindenek előtt a kis és középvállalatok számára, és a nehéz tehergépjárműknél is nagyon sok a kis és középvállalat, aki ezt üzemelteti, ezért aztán úgy gondolom, hogy itt óvatosnak kell lennünk. A teherszállítás egy fontos területe a gazdaságnak, de hát komolyan kell venni a változtatásokat, és meg kell nézni majd a többi, a hozzátartozó anyagot is, és május 21-én te 21-én talán tudunk szavazni erről, úgy gondolom, hogy érdemes erre felkészülni, és úgy gondolom, hogy olyan eredményre kell jutnunk, ami alapján 24, eh, május 24-én szavazni tudunk. 21 Nem, Klóna asszony, nem a május 24 en lehet, hogy május 24, még kétszer vagy háromszor meg fogom ezt nem eh, ismételni. Május 24-éről van szó. Én 24-et mondtam. Az én fülhallgatómon a 21-e hangzott el. 24-e az időpont, 9 óra, remélem itt lesz. Megnyitom a vitát, köszönöm Klón asszonynak, Tárpadel asszony, köszönöm szépen a jelentéstevő asszony munkáját. Nagyon jelentéstevője vagyok a szocialistáknak, és azt gondolom, az Európai Uniónak szüksége van egy hatékony európai transportra, szállítása, ami megfelel gazdasági, szociális és környezeti kihívásoknak. Beszéltünk a távolságra kivetett díjakról, illetve az éves képjármű adóról. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy ezek az adók nem tükrözik a, az infrastruktúra használatát, tehát nem hatékonyak a, kibocsátás csökkentésében. Hosszú távon az a célunk, hogy egy olyan típusú adót vezessünk be, amely az általadásra vonatkozik. Ezt szeretném hívni a figyelmet a bizottság szerepére is, hiszen itt vannak kockázatok, amelyet ez az intézkedés jelenthet. Egy olyan intézkedésről van szó, amely a közlekedés ágazatát stimulálja, azzal, hogy a globális költségeket csökkenti, és ezeknek az adóknak a kivetése negatív hatással lehet a helyi, regionális vagy nemzeti költségvetésekre. Tehát látni kell azt, hogy a fiskális módosításoknál nagyon fontos egy graduális, kiegyensúlyozott módszer alkalmazása a bevezetést illetően, illetve a távolságra kivetett útdíjakat illetően is. Én ezt fogalmaztam meg a módosítóimban. Ez a, az jelentés tövőknek a megközelítése, tehát készek vagyunk május 24-ére. Köszönöm szépen Riké úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. A bizottság véleménye és a jelentéstevő, valamint az jelentéstevők nagy részének véleménye között elhangzott az, hogy mindez fontos legyen az irányelv ez képest is, tehát hogy ezzel összhangban álljon az útdíjak kapcsán, ami az euró útdíjat illeti. Fontos, hogy itt is koherencia legyen, egyetértünk azzal, amit jelentéstevő mondott. Ő szeretné azt, hogyha a különböző lépéseket gyorsabban homogenizálnánk. Tudom, ez a folyamat nagyon hosszú, és minden egyes lépés bonyolultabb a tagországok számára. Egy olyan témában, ahol inkább egyszerűsítésre volna érdemes törekedni. Illetve fontos, hogy a technikai harmonizáció is megvalósuljon a különböző intézkedések között. Általában véve úgy érezzük, hogy a bizottság javaslata érdekes, jó jelentés, és azt gondolom, hogy mm, nem lesz nehéz jó jelentést kialakítani, és ezt összhangba hozni az euródíjjal, hiszen ennek fontos hatása van a keretre nézve is, és fontos, hogy ez a KKV gazdasági igényeihez is illeszkedjenek, mert a fiskális és környezeti szempontoknak is eleget tegyenek. Köszönöm, tehát jó jelentés, és jó szintézést fogalmazott meg. Köszönöm szépen, Rike úr. Krámer úr, parancsoljon, önél szó. Köszönöm szépen az adózással kapcsolatos törvények. Hát ez nem egy európai projekt, ez tagállami hatáskör. Tudjuk, hogy a tagállamokban tényleg sok butaságot csinálnak az adóztatással. Én Németországból jövök, ismerjük a dízel botrányt, és minden egyes liter dízelt 18 eurócenttel szubvencionálnak az adófizetők. Miközben tudjuk, hogy a finompor és az NOx kibocsátás is nagyon veszélyes, 600 6000 halott napon, havon, évente Németországban csak az NOx miatt, és akkor Hát itt úgy gondoljuk, hogy ehhez nem igen tudunk hozzányúlni európai szintről. Helyes ennek ellenére, hogy a vitát lefolytatjuk. Köszönjük az előadást, elnézést. Köszönöm az együttműködést. Mi azt javasoljuk egyébként, hogyha valamiféle adóterhet kívánunk bevezetni, akkor több tényezőt kell figyelembe venni véleményünk szerint. Ide tartozik a súly is, ez döntő jelentésű véleményünk szerint. Említettem a dízel történetet is. A dízel valamivel kevesebbet fogyaszt, mint a benzinmotor, ezért 30 évvel ezelőtt Németországban döntöttek úgy, hogy szubvencionálják ezt. De mivel a szubvenció túl magas lett, egyre nehezebbé, egyre nagyobbá váltak az autók, de és 30 év után a mérleg negatív, bár az elején egy pozitív mérlegre támaszkodtak. Ezért úgy gondoljuk, hogy vegyük figyelembe az adózás során a súlyt is, a CO2 kibocsátást, a finomport és a nitrogénoxid kibocsátást is. És ez alapján kéne az adóztatást dölteni. Tehát aki egy kicsivel többet költ, hogy tiszta autója legyen és védje a környezetet, meg hát a, az együtt élő emberek egészségét, azt nem szabad megbüntetni de aki azt gondolja, hogy mindenképpen ö, ilyen szennyező autót vezet, az inkább fizessen többet, ez lenne a javaslatunk. Tudom, hogy bonyolult ezt megvalósítani, de a vita során érdemes erre támaszkodni. Köszönöm szépen. Monsieur Lundgren. Köszönöm szépen, Kramer úr. Lundgren úr. En diskussion. Köszönöm szépen. Érdekes volt valóban, amit hallottunk, amiről itt beszélünk, ez többször szóba került már az elmúlt időszakban is, környezetvédelemre szükség van, az emissziós célokat is szem előtt kell tartani, és hát úgy látom, én vagyok az egyetlen képviselő, aki elektromos autót vezet, bár én nagy barátja vagyok az autóknak, vagyis pontosabban kell definiálni, milyen lehetőségeket kínálnak a villany meghajtású autók, főleg, hogyha valaki vidéki térségben messze a városoktól lakik. Tehát példaértékűen kell fellépni, nem prédikálni, hanem saját jó példával előjárni. Tudom, hogy sokan vannak, akik továbbra is környezetterhelő járműveket vezetnek, aztán utána kioktatnak bennünket. Úgy gondolom, hogy járjunk elő jó példával. Ami pedig a nehéz tehergépjárműveket illeti, nem akarunk tisztességtelen versenyt a közutainkon. Itt Európában az Európai Unió már eddig is elég sok hibát követett el, már csak azért is, mert fontos célokat szem előtt évesztettek. Gondoljunk csak arra, hogy hogyan használjuk a járműveket Svédországban, ahol, ahhoz, hogyan jutna, jutna el a kivágott fa a a vasútállomásokra, ahol átrakodják ezeket, tehát nincsenek megfelelő vasutak kiépítve, Svédország nagyon nagy ország, ezért aztán, ha fát akarunk szállítani, akkor csak teherautón tehetjük ezt meg, mert az infrastruktúra a vasúton hiányzik a fák szállításához. Mindenki védeni akarja a környezetet, de hát mi van, ha nincsen vasút egy környéken? Nem tudunk odaszállítani, ezért maradnak a, a egyes termékek a közutakon nem támogatom, hogy a nehéz tehergépjárművekre egy extra adót vessünk ki, hiszen Azt is látni kell, hogy ez milyen hatással van konkrétan a, az utakra, a közlekedésekre, de hát az infrastruktúra használata az, amit nem fizettetnek meg pillanatnyilag. Az itt nem származó bevételeket a költségvetési lyukak betömésére használják más területeken. Európai Bizottság, köszönöm szépen, nagyon rövid leszek mert tetszik, ami elhangzott, nagyon világos uh, az egész uh, gondolatmenet, és természetesen tudjuk, hogy uh, az adózás az nagyon érzékeny téma a tagállamok számára, de mégiscsak egyetértünk azzal, hogy azért lehet itt még egyszerűsíteni a bizottsági rendszeren, és az, hogy önök szeretnék csökkenteni, egy rendszer, egy lépéses rendszert akarnak kialakítani, az rendben van, de ugyanakkor a tagállamoknak is rugalmasságot kell biztosítani arra vonatkozólag, hogy akár már 2024 előtt bevezethessék ezt, például az irányelv alkalmazásától kezdve, illetve hogy az ér, érvény kezdve. A legfontosabb célokra kell mindig gondolni, és induljunk el egy jó irányba, és próbáljuk meg a közös nevezőre jutni a tanácssal is. Köszönöm szépen, Werner asszony. Plun asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, igen. Úgy látom, hogy azért itt nagyon jó a hozzáállás ez a jelentéssel kapcsolatban, és azt szeretném elmondani, hogy igen, hát az adózás az valóban tagállami kérdés. Itt konzultációs eljárásról beszélünk, tehát a tanács figyelembe veszi a parlament véleményét, ugyanakkor nem kötelező számára ezt megtenni. Tehát azért oda kell figyelnünk arra, hogy mit akarunk beleírni ebbe a jelentésbe. Sok mindent bele lehet venni, de ugyanakkor ez csak egy vélemény a, tan- a, a parlament részéről. Ugyanakkor meg lesznek a megfelelő alapok, és azt gondolom, hogy a jövő hónapban előre tudunk majd lépni, és köszönöm szépen a bizottságnak is, illetve az árnyékjelentéstevőknek a munkáját. Köszönöm szépen, Klún asszony, és most pedig arra emlékeztetnék, hogy május 24-én 9 órakor fogunk szavazni. Szalini úr, jó napot kívánok! Öné a szó, interoperabilitás a téma, a fizetési rendszerek közötti interoperabilitás. Szalini úr, öné a szó. Köszönöm szépen. A jelentés, amelyről beszélünk, egy olyan döntésre utal a bizottság részéről, amelynek célja a táv fizetőkapuk kérdése, amelyet azért nagyon sok problémával küzd. A bizottság két célt határozott meg, amelyek mindenképpen jók, jó célok. Egyik oldalon az a cél, hogy végre harmonizálni tudjuk európai szinten a távfizetési kapuk meglétét. Ugye itt különböző fajta technológiák vannak, az lenne a cél, hogy egy harmonizációs kritériumot találjunk, hogy interoperábilisak legyenek ezek a rendszerek. Ugyanakkor fontos az is, hogy egy második alapvető célt is figyelembe vegyünk, ami pedig nem más, mint az, hogy csökkentjük azt a problémás hatást, amit a nem kifizetett számlák jelentenek. Itt ugye főként az országok közötti behajtási problémákra utalnék itt. Ez egy follow-up eljárás kell, hogy legyen, amely óriási jogi problémákat vet fel, és nagyon nehéz ugye a különböző cégeknek fellépni más országokban, hogy kifizettessék az elmaradt fizetéseket. Tehát itt tulajdonképpen egy jogalapot kellene keresni, ami mindenképpen megoldaná a problémát. Emellett pedig a technológiai szempontokat sem akarjuk figyelmen kívül hagyni, és néhány megjegyzésünk lenne. Már az első jelentéstervezetben is szerepelnek ezek, és a módosítások is utalnak ezekre a kérdésekre. Az egyik egy technikai kérdés, mint ezt már említettem, ez a frekvenciákra vonatkozik. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a távfizetőkapuk platformja, illetve az intelligens közlekedési rendszereknek adott frekvencia hálózatok az 5,9 GHz-re kerülnének. Mi megbeszéltük magunk között az árnyékjelentéstevőkkel is ezt a kérdést, és ezt nagyon sokan negatívnak ítélik, mert ennek a költségei óriásiak lennének mindenképpen egyébként nagyobbak, mint amennyit ebből az egészből nyerni lehetne. Éppen ezért talán érdekesebb, vagy egyáltalán realisztikusabb megközelítés az, hogyha az 5,8 GHz-es frekvenciát megtartjuk, és megpróbálunk a két rendszer közötti technológiai átmenetekben gondolkodni, hogy ne legyenek interferenciák. Egy másik nagyon technikai jellegű pont a az ANPR rendszer, tehát az elektronikus rendszámtábla leolvasó rendszer kérdése. Az tevőkkel, nem értettem ebben egyet. Én nem gondolom azt, hogy egyébként ez így lesz. Biztos, hogy lesz majd megoldás erre a problémára is. Én eredetileg azt javasoltam, hogy először vizsgáljuk meg azt, hogy ezek a különböző rendszámfelismerő rendszerek teljesítménye milyen. És a videó tolling rendszer, tehát a, az, hogy hogyan lehet aztán beszedni ezeket a útdíjakat, melyik a leghatékonyabb. Én azt gondolom, hogy itt más technológiákat is támogatnunk kell. De konkrét rendszerekre gondolva, én azt gondolom, hogy a megbízhatóság nem mindig egyforma. Tehát van három olyan rendszer, amely sokkal jobban teljesít, mint a többi. Vagyis meg kell vizsgálnunk azt, hogy egyrészt megvannak-e azok a feltételek, amelyek mentén a megbízhatóságot garantálni tudjuk, amennyiben ez nincs így, akkor nincs értelme annak, hogy ezt a rendszert más fejlettebb technológiákhoz hozzá kössük, hiszen az egyik célja az irányelvnek pont az, hogy csökkentsük a ki nem fizetett számlák összegét, ehhez pedig olyan technológiákra van szükség, amelyek főként a kifizetések tekintetében megbízhatóak. Harmadik gondolat, szintén technikai jellegű, illetve jogi is részben. Ez arra vonatkozik, amit a bizottság fogalmazott meg. A bizottság ugyanis a mellékletek közé tette be ezeket a technikai megfontolásokat, és nem a fő szövegbe. A jelentéstevők, árnyékjelentéstevők velem együtt úgy gondoljuk, hogy ez a felsorolás az irányelv szerves részét kell, hogy képezze, és ezért ne egy mellékletbe szerepelje, hanem a törzs szövegben. Egyébként a 139-es módosításban szerepel az a javaslat is, hogy időszakosan engedélyezünk olyan kísérleti terveket, amelyeknek a célja az új technológiák kidolgozása, illetve vizsgálata. Ezt azért is gondolom fontosnak, mert tudjuk azt, hogy a bizottság célja egy gyorsabb rendszer kialakítása, ugyanakkor mi meg vagyunk győződve arról, hogy még az együttdöntési eljárás mellett is meg lehet őrizni az irányelv legfontosabb részeit, és ugyanakkor fel lehet gyorsítani a folyamatot. És az utolsó technikai jellegű gondolatom, volt egy olyan javaslat egyes kollégák részéről, amelynek az volt a lényege, hogy a törzszövegben szerepeljen a ZTL fizetőrendszerek, tehát a városi fizetőrendszerek tartalma is. A bizottság nem véletlenül nem vette ezt be. Szerintem helyesen gondolkodott a bizottság, egyrészt azért is, mert jogi értelemben az autópálya vagy hídra kivetett díjak, vagy akár alagutakban tapasztalható útdíjak teljesen más alapokon működnek, mint a városi közlekedésben kiszabott údíjak. Ezen kívül pedig nagyon sok kolléga elmondja azt is, hogy a városi díjfizetés bevezetése ugyanebbe az irányelvbe, azért sem helyes, mert itt sokszor ugye a helyi önkormányzatok azok, akik érdekeltek ebben a témában, tehát ez egy technikai problémát feltételezne. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy jelenleg nem megfelelő az irányelvbe való belefoglalása ennek a városi díjfizetésnek. És aztán van még egy gondolatom a az árnyékjelentéstevőkkel is megbeszéltük már azt, hogy nagyon sok módosítás vonatkozik a az első döntésben szereplő ö, gondolatok áthelyezése a ö, irányelvbe. Tehát itt tulajdonképpen nagyon jó együttműködés alakult ki az Európai Bizottság és köztünk, úgyhogy itt is megvizsgáljuk azt, hogy pontosan melyek azok a elemek, amelyek a döntésben szerepelnek, és az irányelvbe kellene őket átvinni. Tehát például a kettes cikkre gondolok a definíciók szempontjából, itt ugye új definíciók szerepelnek, mint az interoperability constituent, tehát nagyon hosszú ez a lista. Ezen kívül pedig fontos lenne az is, hogy a szolgáltatók szempontjait is figyelembe tudjuk venni, illetve a jogok és kötelességek kérdését kell tisztázni, nem csak a szolgáltatók, hanem a szolgáltatók, szolgáltatások igénybe vevői szempontjából is. A Libe szakbizottság véleményét várjuk egyébként, amely oda fog figyelni az érzékeny adatokra vonatkozó kérdésekre is, és majd mindezek után körözteti a javaslatot. Április 19-én fogunk újra tárgyalni erről a témáról a szakbizottságban, és szintén május 24-én lesz a szavazás. És valóban meg is kezdhetjük most a vitánkat. Senalova asszony kapja meg a szót. Nagyon rövid leszek amit a jelentéstevő megfogalmazott, az árnyék jelentéstevő ülésén, azt gondolom, hogy a vita jó irányba tart, ami az egyes pontokat illeti, ezt szeretném mondani, hogy természetesen sok mindennel egyetértünk, például azzal, hogy a 5,8 GHz-en legyen a telepázs, a távfizetés, <clears throat> és mindez a szöveg szerves részét képezi. Beszélnünk kell még az irányelvről, illetve arról, hogy hogyan tudják beszedni és területeken az útdíjakat, amit szeretnénk, A másik pedig az automatizált rendszámtábla leolvasás, ez pedig egyszerűsíteni hivatott a fizetési kapuk munkáját is. A jelentéstevő jól összegezte a vitának az összes elemét. Egyelőre nem merülnék el a részletekben. Nagyon fontos, hogy ezt a vitát még a többi jelentéstevővel is létrehozzuk. Szeretném, hogyha ebben a nyitott szellemben dolgoznánk együtt. Köszönöm szépen, Tericska úr! Uh, Köszönöm szépen, Matthijs von Notenborg nevében beszélek, aki sajnos árnyékelődő ülésre ment a regi szakbizottságban egy néhány pont, amit szeretnék kiemelni. Mindenek előtt uh, itt uh, nagyon fontos elemeket kell figyelembe venni az ETS irányelvből, és a Matthijs kolléga azt mondja, hogy a esetleges párhuzamosságot el kell kerülni, például az adóztatás területén és jogbiztonságot kell teremteni. A melléklet külön téma, nem feltétlenül a rendelkező része a szövegnek. A legfontosabb, hogy mindenképpen fontos, hogy a technológiai alkalmazkodás lehetővé váljék, és ebben az esetben egyet kell érteni egy technikai döntés keretében, az Európai Bizottságnak meg kéne adni a mandátumot, hogy a technikai kérdésekben döntsön, és azt gondolom, hogy ha bevonjuk a parlamentet, ez csak késedelmet és plusz terhet jelent. Az, úgy gondolom, hogy ez mindenképpen fontos eszköz az úthasználati díj beszedésének, ezért ezt érdemes támogatni, végül pedig jelen irányelv hatája alá esve a bizottság javaslatát kellene ö, ö, elfogadnunk, és ha szerint eljárnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Svédül szólok hozzá, hogyha egyetért elnök asszony, három pontot vetnék fel. Mindenképpen szükség van egy keretre, amely nem csak a közúttal foglalkozik, hanem úgy általában egész régiókat, területeket képes kezelni hiszen sokan vannak, akik határokon átnyúlva ingáznak, szabadságra mennek, az áruforgalom, ehhez egy egész működő rendszer van szükség. Ide tartozik az interoperabilitás is, ez a nagy kihívás. Arról kell gondoskodnunk, hogy az egész rendszer észszerű legyen. Nem csak az interoperabilitás fontos, hanem hogy célszerűen működjön minden. Aztán egy további elv az okozó fizet, mint olyan, eh, ennek egy fenntartható rendszer, közlekedési rendszer szolgálatában kell állnia, tehát kisebb közlekedés, vagy kisebb mennyiségű kibocsátás, és eh, ennek a kulcsa a jobb konnektivitás. Egyébként pedig köszönjük a jelentést. Green úr, parancsolj, Nem, nem kér szót Green úr. Werner asszony újra bizottság képviseletében. Köszönöm szépen Szalini úrnak, az előadónak köszönjük a támogatást, amit biztosít a javaslatunkhoz. Egy nagyon technikai jellegű javaslatról van szó, de fontos ez a digitalizáció és az interoperabilitás szempontjából. Mindenképpen elmondhatjuk, a módosítók egy harmada azt vizsgálja, hogy az ITS döntéseit hogyan tudjuk átültetni az irányelvbe. Itt egy nagyon konkrét gyakorlati kérdésről van szó, itt a parlament szerepéről, és azt gondolom, hogy az irányelv alapelveit kell figyelembe venni, a megfelelő kategóriák, a díjazás, a transzferencia, ezek olyan témák, amelyeket szem előtt kell tartanunk. Úgy gondoljuk, hogy Fontos a parlament bevonása ebbe a munkába, de az is fontos, hogy az irányelv rendelkező részébe kell integrálni az idevágó előírásokat. Az elnökség és a tanács egy kompromisszumos szöveget fogadott el, ami ugyanebbe az irányba mutat, tehát azt gondolom, hogy a, ezek a technikai ö, dolgok részben átkerülnek a rendelkező részébe a szövegnek. Egy további rész Szalini úr felvetésében, amivel nem értünk egyet, és nem is tudjuk támogatni, az az, hogy kizárjuk az automatikus rendszámfelismerő rendszereket. Salini úr azt mondja, hogy ennek a megbízhatósága alacsony szintű, de más képviselők árnyaltabban közelítenek a kérdéshez, mert azt látjuk, hogy ez egyre inkább fontossá válik mindenek előtt, hogyha a városon belül kívánunk úthasználati díjat kivetni. Ezt a lehetőséget nem szeretnénk kizárni tehát. Ami pedig a, a jogrendszer idevágó jövőképességét illeti, azt gondoljuk nyilvánvalóan eh, érdemes lenne törekedni arra, hogy az ITS-szel ez kompatibilis legyen, de pillanatnyilag még ezt nem tudjuk megoldani, ezért eh, az 5.8-asnál eh, kitartunk az eredeti javaslatunk mellett a kísérleti projekteket tekintve. Itt azt gondolom, hogy Megint csak fontos, hogy a döntés az irányelv közötti kapcsolat megmaradjon. Egy további módosító, amely komoly támogatást élvez, az a rendszer kiterjesztése a az információ cserére a csalókkal szemben azt gondolom vonatkozik ez a matricákra is, és a parkolási díjakra, stb. az Európai Bizottság itt egy hatékony végrehajtás híve, amikor be kell hajtani ezeket a díjakat. Úgy gondoljuk, hogy ez a felvetés jó irányba mutat és jó célokat szolgál. Ja, aztán javasolták többen, hogy a tagállamok ne csak információt cserére legyenek, kötelezettek, amikor az azonosságát kell megalapítani az elkövetőnek, hanem az adott összegek beszedésére is kötelezni kellene a tagállamokat, amikor ilyen jellegű csalásról van szó, hiszen nem fizették be a díjakat. Az Európai Bizottság már tartalmazza ezt a javaslatában, de egy további lépést is fontosnak tartjuk. Ez egy öt évig tart majd a hatálybelépést követően de hogyha gyorsabban akarnak haladni, ezt megértjük és támogatni fogjuk a közvetlen alkalmazást is. Köszönöm, úr, a szó. Rendben. Hát akkor azért azt látható, hogy azért egyetértünk az alapvetően itt vannak itt még technikai kérdések, amelyeket meg kell oldani, mint a rendszámleolvasás, Egyébként a bizottsági javaslat megfogalmazásában is, vagy ebben sem szerepel a rendszám leolvasási technológia, amely egyébként nem a mellékletben szerepel, hanem egy másik részben. Én biztos vagyok benne, hogy jó együttműködési alapot tudtunk kialakítani, és így a cél érdekében együtt tudunk majd dolgozni. Alapvetően egyetértek a bizottság által elmondottakkal, és a kollégák is tettek különböző megjegyzéseket, amelyek szintén érdekesek, és én azt gondolom, hogy így aztán gyorsan tudunk majd minél hamarabb egy jó szintézisre jutni. Köszönöm szépen, Szalini úr, és arra szeretnék emlékeztetni, hogy május 24-én 9 órakor fogunk szavazni. Most pedig következik az utolsó napi rendi pontunk, és ehhez Alberto Prétit szeretném meghívni, ide fölhívni, hogy mutassa be a jelentését, illetve a tanulmányát a híres Sejemút témájában. Allez-y, venez nous rejoindre. Kedves kollégák, arra szeretnék emlékeztetni, hogy mi is a Sejemút. Ez egy régi kereskedelmi útvonal Ázsia, Európa között. Ma már Afrikáról is beszélünk ebben a tekintetben. Oroszország, Kazasztán, Lengyelország, Fehér Oroszország, Franciaország, Németországon keresztül halad ez az út. Ez egy nagyon ambiciózus projekt, nagyon érdekes projekt, mert ha jól tudom, akkor itt egy olyan projektről van szó, amely 130 milliárd eurót emészt fel. Mit is jelent tehát mindez, mi ez a sejemút, és hogyan kapcsolódik ez a klíma ö, csatáinkhoz. És aztán egy másik fontos kérdés az, hogy a világon a második legnagyobb gazdasági erő Kína felé hogyan fogunk kapcsolódni fizikailag is. És most megadom a szót önnek, hogy 10 percben mutassa be a tanulmányát, hogy minél többet tudjunk aztán majd még vitázni erről a kérdésről. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez az új kezdeményezés egy egy olyan kezdeményezés, amit a kínai kormány fejlesztett ki, és a cél az, hogy Európa és Kína közötti kapcsolatot erősítse és javítsa. Itt uh, arról van szó, hogy 65 országot van be a világ GDP 60%-át és a lakosság 30%-át érinti valamilyen módon. Uh, ez azt mutatja, ez az egyövezet, egy út kezdeményezés egy fontos céljai a kienaknak, de nem látjuk világosan a fejlesztési tervet, a programot, költségvetés, de a projektek listája sem teljesen átlátható, és nincsenek világos földrezi határok sem, hogy hova tartozik ez. Itt egyes országok ápol a kapcsolatot Kínával. Ami pedig a célokat illeti, Kína azt állítja, hogy a nemzetközi megértés és együttműködés kívánja erősíteni. Mindenek előtt öt területről van szó, ahol ezt látjuk. A politikai koordináció, kapacitás építése, a kereskedelem befektetés könnyítése, a pénzügyi együttműködés és az emberek közötti csere mindenek előtt a célok, amiket feltételezhetünk Kína kapcsán, az, és itt az érintettekkel konzultáltunk, ez alapján tudunk ide a kínai export erősítése, a logisztikai száll, hálózatok ellenőrzése, illetőleg a Kínán belüli konvergencia erősítése és bátorítása, ösztönzése, illetve a renminbi a kínai valuta használata nemzetközi fizetőeszközként, illetőleg alternatív energia beszerzési lehetőséget is vizsgálnak ezzel, ami pedig a csinai részvételt illeti ebben az egyövezet egy út kezdeményezésben. Itt pénzügyi intézményeket alkalmaznak arra, hogy bevonjanak más országokat. Itt egy térképen több mint 80 projektet mutatunk be, amely kínai pénzből is táplálkozik, itt vannak kínai beruházások odahaza is, és külföldön mindenelkött az EU kapcsán kell beszélnünk erről, ahol a közlekedésbe fektetnek be pénzeket, egyes részesedéseket szereznek, utak, utakat építenek, illetőleg kikötők részesedését vásárolják meg az Európai Unió határin igyekeznek fejleszteni, vonatkozik ez a Balkára, közép-kelet-európai országban is jelen vannak, ami a kikötőket illeti, ott pedig az egész útvonalon megtalálhatók a befektetések Ebben az együttműködésben három fő szintet állapíthatunk meg. Az, mindenek előtt itt a kétoldalú tárgyalások folynak tagállamokkal, nem európai szintű intézményekkel tárgyalnak. 20 tagállam van, amely már aláírt kétoldalú szándéknyilatkozatokat 2014 óta Kínával és van egy együttműködési keret közép- és kelet-európai ország és Kína között az úgynevezett 16 plusz 1-es formátum. Ez egy eszköz a beruházásoknak kínai részről. 11 tagállam, 5 balkanállam plusz Kína vesz részt ebben az együttműködésben, illetőleg az EU fejleszti és elősegíti a Connectivity platformot, a kap, az, e ami pedig a hatásokat illeti az egyövezet együtt kezdeményezésen belül, milyen eh, hatással járhat ez? Van egyfajta bizonytalanság, azt megalapíthatjuk. Itt mindenek előtt eh, vannak eh, ezek a befektetések csak a kisebb részét adják az összbefektetésének ezen a területen, másrészt pedig nagyon nehéz biztos infrastruktúrális kapacitást megállapítani, amire szükség van ezen a területen. Minden esetre, ha megnézzük a kereskedelmet az elmúlt években, 2015 és 2040-re van egy előrejelzésünk is. Mindenek előtt tengeri úton szállítanak a kereskedelemben majd. Itt számíthatunk nagyobb fejlődésbe Európa és Kína között, és azt gondoljuk a BRI, e, tehát az egy vezet egy út eh, egyébként 2040-ig eh, mintegy 3 millió tonnát, eh, majd vasúton is szállít. Majd nézzük meg, milyen lehetőséget kínál ez az egyövezet egy út. Vannak fejlesztési kockázatok, amiket Kína meg kíván áthárítani, és meg át kíván hárítani, és akkor mm, van a vasúti és tengerészeti és légi szállítási lehetőségek. 50-60 plusz napról beszélhetünk 2040-ig mindkét irányba, és hát ezt, ezeket a szolgáltatásokat a, úgy kell elképzelni, hogy ezek lehetőséget kínálnak az európai ipar számára is, és a kellett nyugati kereskedelmi áramlásokat akár ki is egyensúlyozhatja. Tehát innentől is több áru mehet Kínába. Tehát európai exportokat is lehetne támogatni az új lehetőségekkel, és áramvonalasításról is beszélnünk kell ilyen értelemben. Persze Európa számára nehézségek és kihívások is jelentkezhetnek, mert egyrészt az, hogy Kína domináns szerephez juthat, és ez jelentős módon erősítheti a piaci hatalmát. Az európai kereskedelem vonatkozásában második esetben pedig az EU szabványok felváltaná egy kínai szabvány számos más területeken, harmadik államokban, aztán a következő infrastruktúrális projekteket lehetne megvalósítani ö, olyan értelemben, hogy ki, Kína pénzt biztosít, de a fenntarthatóságra nem ügyel annyira a közlekedésből, következőleg aztán a következő pontos. Hiányzik az, hogy egyértelműen mit kívánnak támogatni, és a párhuzamosságok is kialakíthatnak az Európai Unión belül, vagy az Európai Unión kívül is, és amiről még beszélnünk kell, egy további kérdés, a viszonosság kérdése a piac megnyitás tekintve, az egyenlő esélyek tekintetében, ahol az exportról beszélünk kölcsönösen. Az EU közlekedési rendszere olyan, hogy ezeket érinteni fogja az északi tengeri balti területen látunk nagy hatást, de még nem látjuk, hogy a BRI, tehát az egyövezet egy út, milyen kapacitásokat épít majd ki véglegesen. Itt mindenképpen azt láthatjuk, hogy nincs bizonyíték a kezünkben arra, hogy, hogy ténylegesen hol lehet a programot megváltoztatni. Végül pedig az ajánlásokat tekintve, az egyik az, hogy párbeszédet és együttműködést kell továbbra is folytatni Kínával, de törekedni kell az egyértelmű, világosabb helyzetfelmérésre, hogy mire számíthatunk a, Connectivity platform esetében. A második terület pedig az, hogy igyekezünk az európai érdekeket jobban megvéleszteni és monitorozni azt a haladást, amit a mindenkori befektetésekkel elértek már, és az IRTMS továbbra is ö, fontos marad az EU-n kívül is, hozzáférhetővé kell tenni, másrészt pedig ö, kölcsönös hozzáférést, viszonosságot kell biztosítani a piaci hozzáférésekben két fél számára, és ö, e, itt figyelembe kell venni az Európai Bizottság javaslatait is, és ö, megfelelő keretet kell biztosítani a külföldi közvetlen beruházások számára, oly módon, hogy megőrizzük a szellemi tulajdon jogokat, és végül pedig beszélnünk kell az OECD expert hitel iránymutatások betartásáról is, illetve utoljára beszélni kell, hogy megfelelő módon fel kell mérni a BRI befolyását a TEN-T-re, tehát a két fejlesztési keretet hogyan lehet a legjobban elősegíteni, hiszen az balti tenger és a déli földközi tenger közötti kapcsolat egy kérdés, de egy másik kérdés a Kína-Európa közötti kapcsolat, amely átmegy Közép-Ázsián és eléri Németországot a végén. Köszönjük szépen, Préti úr! És rögtön meg is kezdhetjük a vitát a témával kapcsolatban. Finn Vanderkamp lesz az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell mondjam, hogy Petri úrnak igen hálás vagyok, hogy ilyen hamar elkészült ez a tanulmány, és el kell mondanom azt, hogy én a kínai delegációnak tagja vagyok, Most a BRI-ről beszélünk, és azt gondolom, hogy nagyon jó ez a téma, a vita tárgya. Azt gondolom, hogy ez a jelentés számos értékes információt tartalmaz. Ennek asszony, felmerült bennem a kérdés, hogy erről a témáról lesz-e majd szó az AFED-ben. Itt nagyon fontos geopolitikai kérdésekről beszélünk, és én úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket az AFED-ben, sőt az Intában is szükséges volna megvitatni hiszen nagyon sok minden történik az EU-kínai kapcsolatokban. A 18-as oldalon az ajánlások, ezeket ma délelőtt olvastam el, és mint általában ezek az ajánlások mindig nagyon óvatosak, udvariasan fogalmaznak azzal kapcsolatban, hogy az EU-nak mi volna a feladata. Amikor kínai kollégákról akkor beszélek, akkor ők mindig barátságosak, mosolyognak, azt mondják, hogy jó az együttműködés Európával, de ezzel egyidejűleg itt inkább gyarmatosításról van szó, kolonializmusról, de hogyha megnézzük azt, hogy mi történik eh, a beruházások kapcsán, és amiről tegnap is beszéltünk a CEF kapcsán, akkor kiderül az, hogy egyáltalán nem állunk olyan jól ebben az egész kérdésben, és mit, mi is az, amit az EU szeretne hosszú távon. Petri úr elmondta azt, hogy Kína eh, nem az EU-val köt eh, szerződéseket, hanem az egyes tagországokkal, és különösen a kelet-európai tagországokkal. Ha megnézzük ebben a jelentésben azon projektek listáját, amelyeket Kína kelet-európában támogat, én itt Rotterdamra gondolok a saját országomra, akkor kiderül, hogy itt egy eh, kikötő egy részét megvásárolták, Petri úr, fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy akkor mi a következő lépés? Igen, lehet az ember udvarias, de ezek a beruházások nagyon gyorsan történnek, óriási pénzekről van szó, és felmerül a kérdés, hogy az EU felkészült -e ezekre a béri projektekre. Van néhány technikai jellegű kérdésem. Lehet, hogy szólhatna néhány szót az ázsiai beruházási bank infrastruktúrájáról. Azt nézem meg, hogy ez mi is volt, ez az új fejlesztési bank Kínában jó elbe. nyomásom, hogy az ERB sokkal nagyobb, sokkal több a kapacitása, mint a Ázsiai Beruházási Banknak. És van egy további fontos kérdésem. Amikor az ERTMS-ről van szó, akkor Európa vezető szerepet játszik ebben, amikor a világstandardokról van szó ezt hosszú távon meg tudjuk-e tartani, ezt a pozíciót mindennek tükrében, amit Kína tesz. És van egy um, további kérdésünk turizmussal kapcsolatban. Itt uh, a eh, kölcsönség elvére uh, térnék ki. Mi egy másfél százalékos beruházást végzünk, és őszinte akarok lenni, nem akarok pánikot kelteni ha megnézzük ezt a jelentést, és megnézzük azt a több száz milliárdot, és mi az, amit mi az EF alapban látunk. Köszönöm szépen, Van de Kampur. Hertug úr? Von äh, meiner Seite und für mein... Én is a frakcióm nevében is szeretnék köszönetet mondani az érdekes jelentésért és tanulmányért. Tényleg az a helyzet, hogy is mondjam, az Európai Uniónak van egy hátránya, ami azt jelenti, hogy unió vagyunk, és nem Európai Egyesült Államok. Ez megmutatkozik mindenek előtt abban a tényben, hogy a különböző 28 tagállam hogyan kezeli ezt a témát. Vannak tagállamok, akik nagy érdeklődést mutatnak ez iránt, akik gazdasági növekedésben bíznak, értékteremtésben bíznak ezáltal, de aztán vannak olyan tagállamok, amelyek ezt másképp látják, vagy a jelentőséget még nem ismerték fel, miközben Kína egyszerűen másképp működik, más alkotmányra rendelkezik, ami azt jelenti, hogy hatékonyan egy központi akarat alapján kormányoz, de azért prioritásokat fel kell ismerni, és ez alapján fel kell lépni. Ha az új útról beszélünk, akkor látnunk kell, hogy három nagy központról beszélünk. Kína, Közép-Ázsia, Oroszország és az Európai Unió, ezek a nagy játékosok négyen vannak pillanatnyilag, akiket egy asztalhoz kéne leültetni. Én a közép delegáció tagja vagyok pillanatnyilag, és el kell, hogy mondjam, hogy óriási érdeklődés mutatkozik a középállami tagállamok részéről, akikkel túl keveset kereskedünk, igen, tudom. Persze, rögtön a szememre vetik, ugye itt az emberi jogok kérdése, stb. stb. Ez teljesen helyes, itt nem szabad feladnunk az álláspontunkat de azért azt gondolom, hogy meg kéne ragadni az alkalmat, hogy egy ilyen kapcsolat kiépítésével, amely tényleg egy globális mércét jelent, és még egy dolog, a 22. oldalon így szerepelnek a különböző folyosók is, amelyeket bemutatnak. Kettő a Kína, Mongolia, Oroszország, aztán van egy másik is, ami felénk teremt kapcsolatot, tehát az európai kapcsolatot erősíti az egyik észak, a másik délebre vonul, és itt nem csak euróról kell beszélnünk, hanem Európáról. Vannak olyan európai államok, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, de hát ők is ezen az úton helyezkednek el, ezen a útvonalon, és segíthetnek nekünk bezárni az itt de itt nem csak a pénz játszik szerepet. Kapp kollégának igaza van szerintem, hanem egy politikai szándék, a politikai akarat is számít majd, hogy mi mennyire vagyunk készek arra, hogy egy ilyen mamut projektet átültessünk a gyakorlatba. Ezért aztán azt javasolnám az elején, hogy ezzel is hangzott már, hogy talán az AFET-ben, de a Közép-Ázsiai Bizottságban is beszéljünk erről, legyen egy közös ülés az AFET, a közép Ázsia és a TRAN között, ahol ezt megvitatjuk, és persze a végén a tagállamoknak is reagálniuk kell, és lehetőleg egységesen. De az Európai Parlament és a mi bizottságunk ebben segíteni tud, és egy az elejét mi ezt kezdeményezhetjük. Szerintem számos területen tárgyalgatunk, pillanatnyilag csak kevés konkrét dolog történik. Köszönöm, Ertög úr, Telicka úr. Mindenek előtt köszönöm szépen, és nagyra becsülöm, hogy megszületett ez a tanulmány a kezdeményezéssel kapcsolatban. Fontos adatokat tartalmaz, ez és nagyon aktuális. Már elhangzott az is, hogy a stratégiai célag mennyire fontos ez azt gondolom, hogy kevésbé tudjuk befolyásolni a kínaiakat, akik teljes sebességgel haladnak, és azt mondják, hogy ennek így kell történnie, akkor ez egy stratégiai megközelítés, nem csak gazdaságról van szó, hanem vannak nekik politikai és egyéb érdekeik, ezt követik, ez teljesen egyértelmű, hogy ők hogyan lépnek fel Másrészt pedig, eh, ha megnézzük a stratégiai gondolkodás hiányát az Európai Unión belül, itt a külső kapcsolatokat, a konnektivitást tekintve például a közlekedésben nézzük meg az EU külső határait, még mindig azon gondolkodunk, hogy hol mi történjen, és igazából nem vagyunk eh, eh, teljesen képben ebben az ügyben, nem mi kezeljük egyedül és ki fogja ezeket a vonalakat üzemeltetni, milyen ö, ö, körülmények között, milyen szabványokkal, stb. stb. Fontos lesz a mi befolyásunk is, erről gondoskodni kell, de azért ö, attól is tartani kell, hogy a szélre szorulunk. Úgy gondolom, hogy egy kicsit proaktívabbá kell válnunk, és egyetértek sok mindennel, amit elhangzott, de Pet, Petri úr azt gondolom, hogy fokozatosan kell elemezni ugyan a helyzetet, de látni kell a többi érintett szerepét is, és látni kell, hogy konfliktusok is lesznek, és e, éppen ezért határozottabbnak, proaktívebbnek kell lennünk, és egy közös közlekedési politikára is szükség van méghozzá kifelé is, nem csak belül. Itt vannak a tenti projektek, a tenti projektek végrehajtása bizonyos megvalósíthatósági tanulmányokból indul ki. Például az északi tengeri, balti folyosó itt vannak hipotetikus felvetések, amik alapján épül ez, bizonyos kereskedelem, mondjuk Kazasztánon keresztül érkezik, stb. Vannak ilyen feltételezések. Úgy gondolom, hogy újra meg kéne nézni ezeket a megvalósíthatósági tanulmányokat, és ténylegesen megnézni, hogy hogyan változik bármi, ha ezt és ezt megcsináljuk. Tehát, hogyha itt milliárdokat költünk, akkor mi történik, stb és meg fog mutatkozni az, hogy milyen következményekkel jár egy-egy kérdés. Tehát, hogyha a kereskedelem Kínába érkezik Kazaksztánon keresztül, akkor annak következmény lennek, és azért itt egy komoly erővel találkozunk majd, és Amit szeretnék pillanatnyilag az az, függetlenül attól, hogy ö, milyen minőségű, mert ez egy jó minőségű tanulmány, stb. De, ö, és az alapvető fontosságú kérdés az, hogy eljussunk egy közös közlekedési politikára, és kicsit ki kell lépni az EU határokon, és sajnos azt kell, hogy mondjam, én egy olyan országból érkezek, amely sajnos a legmagasabb politikai szinten is, hogy úgy mondjam, egyoldalú játékokat játszik Kínával, és Csehországban sokan úgy érzik, hogy mi ezt kezelni tudjuk. Tehát itt a bizottságnak azt az üzenet kell küldenie, itt a parlamentnek azt az üzenetet kell küldenie, hogy el kell kerülni egy, hajza, egy helyzetet, méghozzá, hogy a kereskedelemre, a gazdaságunkra negatív hatások jelentkezzenek, és ez csak akkor működik, hogyha egyértelműen és egyhangon lépünk fel. És nem csak arról van szó, hogy károkat csökkentsük, hanem proaktív módon kell fellépni. Nem akarok a részletekbe menni, és remélem, hogy belátható időn belül lesz időnk arra is, hogy ezt részletesen megbeszéljük, milyen technikai és pénzügyi kereteket kell biztosítani. Köszönöm. Szépen. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez a tanulmány, és egyébként eléggé idészerű is, szerintem a mi munkánk szempontjából talán a bizottság szempontjából nem annyira. 2016. októberében egyébként én a bizottsághoz egy kérdést intéztem, amelynek a lényege az volt, hogy nagyon sok európai kikötőben szereztek tulajdonjogot a kínaiak, és hogy ezzel kapcsolatban volt-e valamiféle hatásvizsgálat a bizottság részéről, hiszen itt nem csak a stratégiai szempontokról van szó, hanem arról is, hogy a beruházások hogyan valósulnak meg, és milyen hatása lesz ennek a munkavállalók életére. A bizottság részéről egyébként nagyon minimális választ kaptam, ugyanis a bizottság az csak néhány ellenőrzést végzett. Én szerintem ennél sokkal fontosabb kérdésről van szó a kínai beruházásokkal kapcsolatban, hiszen nem lehet az a válasz, hogy mindig csak a kereskedelemben próbálnak megoldást találni a növekvő lakosság számukra a kínaiak. Ezen kellene tehát elgondolkodni, illetve azon, hogy hogyan tudjuk a logisztikai központokat meghatározni. Fontos az, hogy alternatívák is létezzenek, mint ahogyan például a Balkán tekintetében már keresnek ilyen megoldásokat. A tengeri út az mindenképpen úgy marad, ahogyan arról ön is beszélt, de az szárazföldi útvonalak tekintetében azért van itt mozgástér. A Balkán tekintetében nagyon fontos Kína számára az, hogy ne csak egységes irányba menjen mindig a forgalom, hanem legyenek alternatív útvonalak, mert ezzel nincsenek megkötve, akár a tagállamok szempontjából sem. Éppen ezért azt szeretném megkérdezni öntől, hogy vajon van-e arra lehetőség, hogy ezt felmérjük, és hatásvizsgálatok történjenek, illetve hogy megvizsgáljuk azt, hogy ne csak az export, a kínai export szempontjából vizsgáljuk ezt a lehetőséget, hanem az európai export szempontjából is, vagyis, hogy mi is aktív résztvevői váljunk ennek a folyamatnak. Másodszorban pedig engem az is érdekelne, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen befektetéseket tudunk tenni mi, és milyen finanszírozási lehetőségek állnak a, le- a rendelkezésünkre, illetve hogy mennyiben vagyunk kiszolgáltatva Kínának. Kínának. Köszönöm szépen, Del Monte asszony. Rike úr következik. Köszönöm szépen. Nagyon, nagyon közelről nyomon követtem Finn van der Kamp úr megfontolásait. Azt hiszem, hogy az ő szavai mögött azért van igazság is. Érdekes a kereskedelem támogatása, a jó szomszédi viszony, ezek mind olyan dolgok, amelyek hozzájárulnak mindkét fél helyzetének javításához és általában a jólét növekedéséhez az egész világban. De természetesen azért nem mindegy az, hogy kivel és hogyan tudjuk megvitatni ezeket a kérdéseket. Egyrészt ugye ne felejtsük el azt, hogy itt egy centralizált autoriter állammal állunk szemben, és az állam vezéreli a gazdaságot is, tehát tervgazdálkodás van ebben az országban. Azt se felejtsük el, hogy Kína ugye minden egyes tagállama külön-külön akart akár regionális szinten is tárgyalni, hogy fragmentálja Európát. Az Unió nem partner ezek szerint Kína számára. Másodszorban pedig ne felejtsük el azt sem, hogy a közlekedés tekintetében a leggyengébb módozatait próbálja most felhozni Kína. Másodszorban nem esett ugyan erről szó, de azért ki kell mondani azt is, hogy Kína mindig a saját érdekében lép fel, ez pedig mennyiségi, minőségi és finanszírozási szempontból is egyértelmű eredményre vezet. Itt azt mondhatjuk el, hogy ők bármikor meg tudják állítani a folyamatot, már pedig ez egy kicsit olyan, mint ahogyan az európai államok viselkedtek a 19. században. Hát persze, most ugye nem gyarmatosítókat küldenek, de logisztikusokat és pénzügyi szakértőket. És ugyanakkor megint csak nagyon, egyért, nagyon egyirányú ez a folyamat. Tehát semmiféle kölcsönösségről nem számolhatunk be, és azt gondolom, hogy egy ilyen új kolonialista megközelítést láthatunk. Engem nagyon aggaszt mindez, és az is, hogy Európa semmit sem tesz, képes arra, hogy bilaterális szinten tárgyaljon Kínával, és hogyha megvizsgáljuk a térképet, az is nagyon érdekes, mert azt láthatjuk benne, hogy India nagyon különleges helyet képvisel itt, ami egyébként Kína geostratégiai eh, nézeteiből fakad. Tehát gyakorlatilag pénzügyi és szervezési szempontból próbálja átvenni a logisztikai platformokat Kína, és világvezető szerepre tör ebben biztos, hogy eh, nagyon jó minőségű eh, építmények születnek majd, de azért mondjuk ez például Afrikában nem feltétlenül igaz. A gyakorlatilag itt egy kínai kolonizációs folyamatról beszélünk, a sejemút az ennyi és semmi több, és ugyanakkor nagyon sok tagállam nagyon rövid távon gondolkodik, és semmiféle szervezettség nem áll mögötte logisztikai, közlekedési szempontból azok a taktikák, amelyek eddig hatékonyak voltak, az iparvédelmi eszközöink, vagy a versenyvédelmi eszközeink kell együtt kellene kidolgozni a meg, tehát az ilyen megközelítéseket is. Mit gondolnak önök az északi útvonalról, kínai projekt tekintetében. Köszönöm szépen, Rikké úr, Belunge úré a szó. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes és pertinens ez a vélemény, mert tulajdonképpen azt mutatja, hogy nagyon nagy kockázatok is rejlenek ebben a javaslatban. Mik a lehetőségek, amelyek ebben a projektben rejlenek. Hát, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan néz ki a helyzet a vasúti közlekedés szempontjából, az mindenképpen nagyon jó. Gyakorlatilag a közlekedés 80%-kal nőtt, már pedig ez ilyen szempontból a környezetvédelmi megfontolásainkkal nem összeegyeztethető. Ugyanakkor nagyon nagy kockázat rejlik abban is, hogy a projektet csak Kína finanszírozza, hát ne legyenek illúzióink azzal kapcsolatban, hogy ennek milyen hatással lesz a nemzetközi kereskedelemre. Azt szeretném látni, hogy ezeknek a fejlesztéseknek milyen geopolitikai hatása lesz, és jó lenne azt is világossá tenni, hogy az AFED szakbizottságnak mi ebben a szerepe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönjük szépen ezt az előadást, amely nagyon aktuális. Az elmúlt héten Strasbourgban vitáztunk Trump elnök bejelentése kapcsán az alumínium és acél eh, importjáról. Az Európai Unióban közvetlenül meg eh, köt bennünket ez a, nem lojális konkurencia a kínaiak részéről, és ennek jelentős hatása van a közlekedési ágazatra is. Fontos, hogy messzebb menjünk a bizottság és az Európai Parlament, mint jogalkotók, fontos, hogy lépjenek, és Európai Unióként kell fellépnünk, nem tagországonként külön-külön. Ami az iparra kifejtett hatást illeti, a, a vasúti szolgáltatókra ezek az ágazatok súlyosan érintettek a kínai nyomás miatt, és van egy kézésem, tudnál többet szólni Bukarest és Budapest között a gyorsvasútról, illetve hogy Kína hogyan kapcsolódott bele ebbe a vonalba, tudják-e garantálni azt, hogy a megfelelő versenyszabályokat betartották, illetve az európai ipar érdekei nem sérültek. Köszönöm szépen, én is jelentkeztem. Nincs finanszírozás, még egy olyan projektről van szó, ahol ezer millió euróról van szó, és a kínai kormány az elmúlt években már el is indította az első munkálatokat a vasúton. 68 ország van, akik csatlakoztak ez a projekthez. 670 projekt került aláírásra, és ezzel visszatérünk Tericskó úr kérdésére, Riké úr és Wim van kérdés, kérdésére is legfőbb aggály az európaiak részéről az, hogy az átláthatóság, a közpiacok átláthatósága nem valósul meg, a szociális környezetvédelmi szabályok betartása, a második szempont pedig az, hogy ezek a projektek olyan projektek el, amelyek Európának kedveznek, Kelet-Európának. És itt felmer egy egyszerű kérdés, kinek késze arra, hogy világszinten irányító szerepet töltsön mert Az én válaszom erre az, hogy nem. Ők nem társultak. Tehát a tényleges kérdés az az, hogy ez a projekt reagál-e az európaiak aggájaira? Nem. A második pont, a célok megvalósulása, az egyik legnagyobb cél a Sejem úton az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Lehet mondani azt, hogy hát mindez szuper és jó, vasutat építünk, viszont ha megnézzük a természetet, akkor itt óriási infrastruktúrás projektekről van szó, amelyek elkerülhetetlen módon átlépik a keretet, és túldimenzionáltá válnak olyan környezeti hatásokkal, amelyek nagyon szörnyűek lesznek. A második egyszerű kérdés, Ma Európa saját tagjait előtérbe tudja helyezni, ami a közpiacokon az átláthatóságot illeti, környezeti normák tiszteletben tartását, szociális normák tiszteletben tartását illeti, és a második dolog, Ön azt gondolja el, hogy világszinten vezető szerephez jutunk-e majd el? Mert egyenlőre Kína tölti be ezt a vezető szerepet. Köszönöm. La parole, Monsieur Preti, pour répondre à l'ensemble de... Parancsoljon, Petri úr, reagáljon kérdéseinkre. Bonne chance. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. az első kérdéscsoportra reagálva az NDB a bank nyilvánvalóan eh, erőteljesen részt vesz ebben 110 eh, milliárd dollárról beszélünk kötelezettségvállalások szintjén, amikor a költségvetéseket nézzük itt a kezdeményezés kapcsán. Itt persze nem csak öt hát Kínáról van, hanem Oroszország, Brazília is, részt vesz ebben. Vagyis el kell, hogy mondjam, az első szakaszokban, amikor indult ez a Sejmut kezdeményezés, a nemzeti bankok és kereskedelmi bankok Kína részéről azt látták, hogy mások is beszálltak a finanszírozásba, az Ázsiai Infrastruktúrális Fejlesztési Bank és más fejlesztési bank is részt vettek. A második pont, hogyha e, ez marad a szabvány, e, e, akkor nem látjuk világosan, hogy a jövő hogyan alakul. A tanulmány megállapította, hogy Ázsiában meg, meglehetősen elterjedt ez a standard, és, és de, de nem tudjuk garantálni, hogy ez a jövőben is így marad, ami pedig eh, említett egy további témát. Úgy gondolom, hogy eh, ezt összefoglaltuk a követ, következtetésekben. Eh, fontos, hogy az EU közlekedési rendszeréhez megfelelő kapcsolódást biztosítsuk a fejlesztések során, és nyilvánvalóan a viszonosság is fontos felvetés, amit biztosítani kell ilyen körülmények között, ami pedig a, az export kérdését illeti, és a hatásvizsgálat kérdését, illetőleg a pénzügyi kapcsolatok kérdését Kínával, egy részletesebb elemzés se annak, hogy milyen hatások vannak a kínai infrastruktúrális projekteknek Európára, hát ez nagyon hasznos lenne, de, és meg is végezhető nyilvánvalóan. Ez olyas valami, ami megköveteli, hogy egy kicsit részletesebben vizsgáljuk az egyes konkrét infrastruktúrális projekteket, mert a BRI, ez a Sajamut kezdeményezés egyelőre még bizonytalan képlékeny, technikai szempontból nehéz egyelőre értékelni úgy általában, hogy milyen hatás jelentkezik a különböző ágazatokban, kereskedelemben, foglalkoztatásban, közlekedésben, stb. stb. Ami pedig a lehetőségeket illeti az európai export előtt, milyen lehetőségek nyílnak, ez persze számos dologtól függ, nem csak a közlekedéstől és logisztikától. Pillanatnyilag azt látjuk, hogy jelentős európai export van a távol-keletre. Itt ezt bemutattam, 60 millió beszéltünk Tióról is, tehát 16 az európai cégek is igenis szállítanak távol-keletre, de mint már elmondtam a jelentés, egy potenciáról beszél, hogy ezt tovább lehet növelni. A közlekedési és logisztikai infrastruktúra szolgáltatások véleményünk szerint alapvető ösztönzést jelentenek az export vonatkozásában, és ez nem csak az európai infrastruktúrára vonatkozik, hanem más területekre, a tranzitországokra is, ami Kína és Európa között helyezkednek el. Ami pedig a pénzügyi kapcsolatokat illeti, Kínához fűződően azt gondolom, sok ilyen kapcsolat él, de hát ezek már korábban is léteztek a BRI, néhány évvel ezelőtt indult, és a 90-es években már vizsgálódtak természetesen. Itt van Pireus kikötő megszerzése, ez még azelőtt kezdődött, hogy egyáltalán a Sejemút kezdeményezést hivatalosan meghirdették volna mi minden esetre, és Euró, alaposan figyeljük Kína európai fellépését pénzügyi szempontból. Um, meg kell, hogy mondjam, hogy nem vizsgáltuk a következő pontot részleteiben. Világos, hogy egy harmadik folyosóról is beszélhetünk, de itt egy technikai részletekre és meg kell vizsgálni és ezt egyenlőre a tanulmányban nem tettük meg a nagysebességű balkáni vonatot illetően, vasúti kapcsolatot illetően Belgrád-Budapest van érintve konkrétan. Mi felvértük. Amit elmondhatok, hogy azt látjuk, azt látunk, hogy az európai közbeszerzéssel összhangban, ha történnek. 2017. szeptemberben készült a tanulmány, és igenis van egy szerződéskötő cég, társaság, amit, a, ami kínai kézben van, de egy közös magyar-kínai megállapodás alapján működik. Vagyis egy közös társaságról beszélünk Kína és Magyarország között, aki ezt majd megvalósítja. Az utolsó kérdéseket illetően pedig e, itt a közbeszerzések szabályainak garanciája. Őszintén szólva ezt nem vizsgáltuk, hogy ez, ez ilyen garancia létezik. Ez egy technikai értékelés volt, amit készítettünk, és igazából a tagállamok, illetve az EU feladata az, hogy értékeljék, hogy a közbeszerzési szabályokat betartják-e. Merci beaucoup pour votre présentation. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Vous avez, euh, És most pedig azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy köszönjük ezt a jelentést, ezt a tanulmányt Préti úrnak. Köszönöm szépen még egyszer. És szerintem egyébként csak most kezdődik ez a vita, és számunkra egyre fontosabb lesz, mert ez az egyik nagy prioritás a jövő szempontjából. Még egyszer köszönöm, és kedves kollégák, vége a ma délelőtti ülésünknek. Igen, kedves Windberg Kampúr, köszönöm szépen. Ismael Hertogra szeretnék utalni, ugyanis itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a Kínával folytatott tárgyalásainkra mindenképpen az INTA, az AFET és a Kína delegáció is hatással kell, hogy legyen. És hallgassuk meg Préti urat, mert ő bizony ezektől a geopolitikai kérdésektől eltávolodik, de mi viszont politikusok vagyunk, tehát nekünk pont ez a feladatunk. Nekünk nem tudományos kutatása a feladatunk, hanem a geopolitikai szempontok kivizsgálása. Köszönöm szépen, ezt fel is írtuk egyébként, és egyébként én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az INTA és az AFED szakbizottságokkal felvegyem a kapcsolatot, hogy a jövő hetek során valamikor uh, koordinálni tudjunk ebben a témában. A sejemút kérdésével kapcsolatban. Én szerintem ezt egy koordinátori ülésen is uh, felvethetjük majd, hogy uh, milyen formában is szeretnénk for ezzel a kérdéssel foglalkozni. Köszönöm, 14.30-kor találkozunk ugyanitt, és mindenkinek jó étvágyat!